Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok! Kérem a vendégeinket, hogy foglaljanak helyet. Megkezdjük a meghallgatást. Hadd köszöntsem Önöket az EU alapjogi kartájának végrehajtása a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után két évvel a Libe szakbizottság által rendezett meghallgatáson, ahogy önök mind tudják, a 2010-es alapjogi állásfoglalásban az Európai Parlament minden intézményt és tagállamot felszólított arra, hogy alakítsa át szervezetét a Lisszaboni szerződésnek megfelelően, hogy hatékony elszámoltathatóságot teremtsenek emberjogi sérelmek esetén. Magam is nagyon örülök, hogy én vagyok ennek az ülésnek az elnöke, hiszen én magam készítettem a jelentést erről az állásfoglalásról, és azt gondolom, hogy Fontos nyomon követni azt, hogy milyen e, fénybe kerülnek ezek az kérdések minden évben. A karta megvalósításáról szóló meghal, meghallgatáson az EU e, erőfeszítéseit értékeljük az emberi jogok védelme kérdésében két évvel a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. Sikeres vitára számítok, és nagyon szeretettel köszöntöm az EU szereplőit, emberi jogi szervezetek képviselőit, civil szervezetek képviselőit. Nagyon sok munka áll előttünk, nagyon érdekes képviselők látogatnak el ma hozzánk. Érdekes hozzászólásokat fogunk meghallgatni. Arra kérem tehát mindannyiukat, hogy tartsák magukat a megadott időkerethez azért, hogy 6.30-ra befejezhessük az ülést. A meghallgatás első szakaszában az alapvető jogokra koncentrálunk és az Európa Tanács szerepére. A második szekció pedig az alapvető jogok beltartatóságával foglalkozik. Az utolsó utolsó résznek pedig az a címe, hogy a alapvető jogok, polgárközpontú alapjogú program. Kérem szépen mindenkit, aki hozzászól, hogy mondja el nevét, és nevét intézményét tüntesse fel a körbeküldött jelenléti íven. Először is hat köszöntsem Monika Flasikova Benyovát, aki a alapvető, ember, alapvető jogokról szóló következő jelentés szerzője, ő fogja be, a bevezető előadást tartani. Benyova asszony, ön következik. Kedves Gál Kinga, köszönöm szépen, és köszönöm minden résztvevőnek. Kedves hölgyeim és uraim, kollégák, az Európai Unió egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít az alapvető jogoknak. Én nem szeretnék túlozni, nem szeretem a frázisokat, de nagyon tetszik nekem az az elképzelés, eh, az Európai Unió, mint az alapvető jogok uniója. Nekem, mint előadónak, eh, aki az Európai Parlament éves jelentését készíti az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban, nagy öröm számomra, hogy beszélhetek a mai meghallgatáson önökhöz. Ahogy önök tudják, E, e, meghallgatás miatt e, e, halasztották el a jelentést 2012-re, hiszen a meghallgatáson felmerülő gondolatok, valamint e, ide kapcsolódó októberi események e, megjelennek majd a, a jelentésben. A dokumentumok nem bizonyultak elegendőnek, az, é, az alapvető jogok ügy, ügynökségének éves jelentésében később, vagy a Policy Department tan, tanulmánya eh, rendszeres eh, tájékoztatást kíván nyújtani az alapvető jogok helyzetéről a tagállamokban, valamint a karta hatásáról. A korábbi jelentés az intézményi és eljárási szempontokra koncentrálódott. A szövegkörnyezet most megváltozott, és a hangsúlyt most lényegi szempontokra helyezték. Az éves jelentés az alapvető jogokról szóló vitát segíti elő. Nem szabad, hogy csak eh, elismételje azt, amit a korábbi jelentés már leírt. Ezért alapvető fontosságú, hogy információt gyűjtsünk a jogi szempontokról, annak végrehajtóságáról a tagállamokban. Egyértelmű, hogy további aktív kapcsolatokat kell tartanunk a civil társadalommal és az érintettekkel. Amíg beszerezzük az információt, a jelentés olyan ö, dokumentáció lesz, amely leírja az alapvető jogok jelenlegi helyzetét, és rámutat, hogy milyen további lépéseket kell tenni. Ennél nagyobb a célunk. Az ilyen éves jelentésnek az a címje, hogy tükrözze az elkötelezettségtől a cselekedetig tartó utat, és a, a választ adjon az érintetteknek. Lehetővé teszi, hogy visszanyerjék a monitoring feladatának jelentőség, és nem csak a jó szándékokat katalogizálja. Ezért örülök, hogy a meghallgatáson nem csak az európai intézmények képviselőit köszönhetem, hanem civil szervezetek előke, képviselőt, mint a Szociális Platformét, vagy az Amnesty Internationalét, hogy csak néhányat említsünk közülük. Az emberi jogi civil szervezetek nagyon sok szervezetet képviselnek Európában, és ők kifejezték aggodalmukat egy tisztességesebb EU irányában, ahol az egész Unióban védik az emberi jogokat. Felkérték, hogy a parlament válaszoljon a bizottság és a tanács politikai nyilatkozatára, és hogy nyílt vitát tartson más intézményekkel. Ezt javasolták az EU emberi jogi tevékenységéről, hogy válaszoljanak olyan kérdésekre, mint hogy mit kell megváltoztatni, és hogyan kéne tovább menni. Ez a meghallgatás és a jelentésben um, alkalmam nyílik olyan vitát tartani, amelyben a civil szervezeteket aktívan bevonhatjuk. Szeretném elmondani, hogy prominens szerepet kaptak a nemzeti emberjogi intézmények, hiszen ez, ezek a legfontosabb szereplői és információforrásai a tagállami helyzeteknek. Annak ellenére, hogy eddig még nem vettek része so, részt sohasem szakbizottsági meghallgatáson. Köszöntöm az ő képviselőiket is ma. Milyen kérdésekkel kell ma vita, foglalkozzunk. Kezdjük otthon, a parlamentben, és annak Libe szakbizottságában. Be, vitassuk meg az el, e, eljárást, hasonlóan a DROA meghallgatásához. Tekintsük végig e, ezeket a tevékenységeket. A LIBE ezek után e, szisztematikusabb értékelést készíthetne Eh, az alapvető jogok ügynökségével és a jogi szolgálattal a jogszabályi javaslatok eh, kompatibilitásáról és az alapvető jogok eh, intézkedéseiről. A mai meghallgatáshoz hasonlóan a parlament éves konferenciát rendezhetne emberi jogi civil szervezetekkel és az európai nemzetközi szervezetekkel. Ha a bizottságra térünk rá, az a szabálysértési eljárásokat aktívabban felhasználhatná az emberi jogok aktíva védelme érdekében. A bizottságnak alapvető jogok ügynökségével rendszeresebben kéne találkozni, és minden javaslatot meg kell vitatnia, amelynek bármiféle hatása van az emberi jogokra. A tanácsnak aktívabban részt kéne venni a parlamenttel folytatott párbeszédben, amit az emberjogi ügy, ügynökséggel, mint hálózattal meg kéne beszélnünk az, hogy miként lehet koordinálni és támogatni a nemzeti emberi jogi szervezeteket intézményeket. Meg kéne vitatni az alapvető jogok ügynökségének mutatóit, hogy mérhessük azok tevékenységét, és végül, de nem utolsó sorban megbeszélhetjük a civil társadalom szerepét, párbeszédre van szükség, hogy megbeszéljük az EU e, szerepének hiányát a civil társadalomban, a jogszabály elíté és jogszabály alkotó folyamatokban, valamint korai hatástálmányokat kell végezni az EU jogszabályairól is. Ennél sokkal többet is meg kéne vitatnunk a meghallgatás során, amikor megnézzük a napirendet és az ott szereplő neveket. Kétségtelen, hogy alapvető lesz mindez a jelentésünk sikerében. Mindenkinek nagyon érdekes vitát kívánok, és remélem, hogy mindez sikerül majd beiktatnunk a jelentésbe. Köszönöm szépen. Köszönöm, Benyó asszony, mondja az elnök. Most pedig az Európai Bizottság képviselőnek adom át a szót, aki az alapvető jogok és állampolgársági igazgatósági vezetője Parancsoljon. Thank you, President. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném azonnal megnyugtatni Benyova asszonyt, hogy szándékunkban áll azt, hogy szorosan együttműködjünk vele, és valószínűleg helyes azt mondani, hogy a kartába életet szeretnénk lehelni, illetve szeretnénk meggyőződni arról, hogy ez előnyöket hoz az állampolgároknak, és ez nagyon is közel áll az Európai Bizottság szívéhez, legalább annyira, mint a parlamenthez. Tehát várjuk a közös munkát. Szeretnék áttekintést adni arról, hogy mi történt azóta, mióta a karta kötelező érvényű lett. Először is saját házunk táján rendet tettünk. Az Európai Bizottságban egy stratégiát hoztunk létre a karta hatékony megvalósítására vonatkozóan, illetve irányelveket, iránymutatást is kialakítottunk mindig helyes lépés az, hogyha az ember először a saját házatáján tesz rendet. Aztán a tanács a bizottság stratégiájára válaszolva 2011. februárjában hasonló erőfeszítéseket vázolt, a, ahogy az alapvető jogok tekintetében, ahogy ezt a karta magában foglalja. Gyakorlati példát is szeretnék adni arra, hogy jogalkotási javaslatok szintjén milyen változást hozott a karta, és ne felejtsük el ennek a kialakulását, a genezisét, természetesen az Európai Parlament, illetve a tagállamok, részt vettek ebben, tehát egy konvent jellegű munka volt, és azt hiszem, hogy ez az európai civilizáció szempontjából egy hatalmas eredmény. Nézzük, hogy milyen gyakorlati eredményeket hozott ez a bizottsági javaslat kapcsán. Nos, a 2008-as javaslat mely szerint testszkenereket lehet alkalmazni az Európai Uniós reptereken, illetve szeretném ezt összevetni a jelenlegi 2011-es javaslattal. A jelenlegi szövegben alapvető biztosítékok vannak, és a röntgen technológiát megtiltották, és ezen kívül minden utas számára lehetőség nyílik arra, hogy megtagadja a testszkenereken való átmenetet, és ez 2008 előtt, a Lisszaboni szerződés életbelépése előtt nem lett volna lehet, nem lett volna elképzelhető. Tehát ez már gyakorlati szempontból is mutatja, hogy milyen hatása van a kartának jogalkotási szempontból. Ami pedig a jogok érvényesítését illeti, meg kell néznünk, hogy a bíróságok milyen munkát végeznek. Lássuk egyértelműen, az egyes egyéni jogokat mindig is a bíróságok fogják érvényesíteni, ezt eh, nem a parlament, vagy pedig nem egy végrehajtó szerv fogja megvalósítani. A szabálysértési eljárások eh, alapján nem lehet egyes, egyeteket, egyes eseteket megoldani a bizottságban. a jogot, a nem, az egy, egyes jogokat a nemzeti bírók érvényesítik, ezért nagyon fontos, hogy a nemzeti bíróságok gyakorlatában horgonyzik ez a karta, abban gyökerezik. Tehát ez nagyon fontos, hogy a nemzeti szinten a bírók, a jogászok tiszteletben legyenek a karta fontosságával. Ez nagyon fontos az igazságszolgáltatás szempontjából, az Európai Uniós jog értelmezése szempontjából, illetve az Európai Uniós jog megvalósítása szempontjából. Azt hiszem, hogy kezdeti lépések már történtek, és nagyon remélem, hogy a jövőben további sikerekkel számolhatunk majd. 2009-ben csak két kérelmet kaptunk, előzetes döntésre vonatkozó kérelmet, amelyek a kartára vonatkoztak. 2010-ben 17 ilyen előzetes bírálatot kértek a nemzeti szintű bírók, amelyek az Európai Bíróságot címezték meg, illetve utaltak a kartára. 2011 első 10 hónapjában ez a szám már 27 lett, tehát 27 esetben kértek előzetes bírálatot a nemzeti bírók az Európai Bíróságtól úgy, hogy ez érintette a kartát. Ez azt jelenti, hogy az egyéni jogok érvényesítése területén nagyon jó lépések történtek, és ez, ezen a területen kell folytatnunk a munkánkat, további erőfeszítésekre van szükség. Az Európai Bíróság részéről már születtek olyan döntések, amelyek a kartára utaltak, szeretném megemlíteni például a tesztását. Ugyanakkor az európai intézményeknek feladata az, hogy elkerüljék a hamis álmok kialakítását, az európai állampolgároknak. Nem mondhatjuk azt, hogy Európa minden problémát megold, és megold olyan problémákat, amelyek esetében nem illetékes, hiszen akkor a, a állampolgárok nem megfelelő ajtón kopogtatnak majd. Nagyon fontos tehát ez, különösen a jogállamiság fenntartása, az alapjogok érvényesítése területén. Ezért a bizottság nagyon egyértelműen fogalmazott a 2011 márciusi első jelentésében, amely az Európai Uniós Karta alkalmazásáról szólt, és továbbra is nagyon egyértelmű nyelvet fogunk használni, hiszen az elszámoltathatóság azt is jelenti, hogy hamis lehetőségeket nem villantunk föl. A petíciós bizottság közösen szemináriumot tartottunk, amely az egyéni jogokra összpontosított, a mi oldalunkról is megvizsgáltuk ezt a kérdést, és az e-justice portálba információt fogunk föltölteni az állampolgárok számára, hogy meglássák, milyen instanciákhoz fordulhatnak, hogyha az egyéni alapvető jogaik érvényesítését szeretnék látni. Itt intézményekre, civil szervezetekre gondolok, illetve kormányszervekre, de nem a bíróságokra. Várom a vitát, kíváncsi vagyok a véleményükre, hogyan gondolkodnak arról, hogy milyen potenciál rejlik egyrészt a bíróságokban, másrészt a különböző panaszszervekben, az ombudsman rendszerében. Hogyan lehet az alapvető jogokat jobban érvényesíteni az állampolgárok számára. Meg kell nézni a teljes lehetőséget, az összes eszközt és intézményt, amely segíthet a karta működtetésében. Éves jelentést is fogunk készíteni a kartáról 2012-ben, ugyanúgy, mint ahogy ezt ebben az évben is megtettük, és nagyon remélem, hogy ez hasznos alapot ma ad majd a parlamenti munkához. Köszönöm. Jó. Mr. Uh, nem... Köszönöm szépen, nem így Következő hozzászólónk Tomás Hammerberg úr, az Európa Tanács emberi jogi biztosa. Örülünk annak, hogy ismét ellátogatott ide a Libébe, és remélem a továbbiakban is szoros lesz majd az együttműködés szerveink között, tessék. Very much. Köszönöm szépen. Szeretném azzal kezdeni, hogy bevallok valamit, egy vallomással kezdeném. Amikor a az alapjogi kartáról volt először szó, akkor nagyon szkeptikus voltam. Ellenérzéseim voltak. Úgy gondoltuk, úgy gondoltam, hogy az Európai Konventben már alapos munkát végeztünk, és én úgy véltem, hogy ezen túl akarunk lépni, akkor sokkal inkább e, akkor egészen más munkára van szükség, lehet, hogy egy plusz nyilatot kéne, kellett volna kidolgozni annak azt gondolom, hogy megvolt a veszélye, hogy kettős rendszert alkalmaznak az európai tagállamok. Egyébként az európai tagállamok mind Európa tanácsi tagok, az európai konventnek, konventet mind alkalmazzák, illetve mindegyikükre vonatkoznak az emberi jogi bíróság döntései. Ugyanakkor egyfajta káosz uralkodott akkor, attól féltem, hogy ez tovább súlyosbítja a káoszt, nem világos, hogy kinek mi a szerepe emberjogi kérdésekben. Most elmondhatom azt, hogy nem volt igazam, jól működik ez a dolog, de a két struktúra, emberi jogi struktúra közötti koordináció nem megfelelő. Voltak nekem is ilyen csalódásaim. Például a magyar médiatörvény, vagy a magyar médiatörvény módosítása, én úgy gondoltam, hogy az Európa tanács mondhatja ki legélénkebben, vagy ékesebben a véleményét. Ugyanakkor a budapesti fejleményekben gyakorlatilag monopolizálódott, vagy eseményekkel kapcsolatban monopolizálódott a párbeszéd. A budapesti parlament magához ragadta a, a szót, és azt gondolom, hogy amikor, az EU, amikor sor kerül arra, hogy Európa is szót kapjon, ak akkor oldódhat meg a helyzet. Itt nem volt meg a, a megfelelő koordináció a két nagy európai emberi jogi struktúra között. Itt az Európai Parlamentben is a ö, őrizetbe vételről volt egyszer egy nagyon komoly vita, és Reding asszony akkor megígérte, hogy egy zöld könyvet készít majd erről, hogy a tárgyalásokat megelőző őrizetbe vételnek pontosan mik a szabálya, hogy ezeket lerögzítsük. Nem minden európai ország vagy Európa tanácsi tagországban vannak egyforma szabályok erre vonatkozóan. Ez a kérdés nem újdonság, A tárgyalást megelőző ö, fogvatartásról az Európai Konvent 5. cikke itt cikke szól, hogyha a tárgyalás előtt van, erre sor kerül, tehát őrizetbe vétetik valaki, akkor ezek és ezek a szabálya, és hogy ezeket, e, ezeket a szabályokat, illetve magát az őrizetbe vétel csak különleges esetekben lehet használni. Aztán az európai kormányokat képviselő miniszterek és a miniszterek által aláírt kódex is rendelkezik erről, tehát a tárgyalást megelőző őrizetbevételről. Aztán a CPT, a kínzás ellen szóló karta is szól erről. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezen a területen még mindig nagyon sok mindent kell tenni, hogyha európai emberi jogi megközelítést akarunk kidolgozni, akkor más grémiumok véleményét is mindenképpen figyelembe kell venni, tehát itt konkrétan az Európa tanácsa gondolok. Itt nem versengünk egymással, tanulni akarunk egymástól. Kérem, hogy legyünk nagylelkűek egymáshoz, és hogyha az az érzés alakul ki, hogy nincs meg a megfelelő jogalapja az Európai Uniónak, hát akkor miért is lehetne az, Európai, az Európa tanácshoz menni, kölcsönvenni az övéket, vagy tanulni tőlük, hogy ők ö, hogyan gondolkodnak. Ugyanakkor azt gondolom, mindezeket félretéve, hogy ez a karta hasznos dolog. A Strasburgi Emberi Jogi Bizottság eset joga is nagyon komoly jogalap, de hát a karta ugye 15 évvel fiatalabb, mint ez az esetjog. Jelenleg a, a Strasburgi Bíróság még nem feltétlenül e, profitál ebből, de örülök annak, hogy a kettő egyed, együtt működik. Tudom, hogy hihetetlen előrelépés történt az tagállamokban az emberi jogokkal kapcsolatban. Egyenlőségi szervek, vagy esélyegyenlőségi szervek alakulnak meg a tagállamokban, vagy például az úgynevezett Equinet. Ezek a szervek kapcsolatban állnak, tehát egymással Európa szerte, ez egy hihetetlenül értékes, felbecsülhetetlen formáció strukturált párbeszédre van szükség a civil társadalom szervezetei, illetve a kormányok és akár az önkormányzatok ezzel foglalkozó szervei között is. Ugye a pohár félig üres, félig teli van. Nézzük a félig üres részét. Vannak itt nagyon nagy gondok, még mindig, úgy érzem. Például a romák kérdése. Szerintem botrányos az, hogy mi a romákkal foglalkozunk. Nagyon sok országban jártam, beszéltem a romákkal, próbáltam azt feltérképezni, hogy ők hogy érzik, mit gondolnak a helyzetről, és egyértelmű, hogy diszkrimináció van, diszkrimináljuk őket. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a romák várható élettartalma körülbelül 10 évvel rövidebb, sokkal több gyerek E, e, hagyja abba idő előtt az iskolát, és általánosságban elmondhatjuk, hogy az iskola köteles korú gyerekeknek csak a fele jár iskolába. Gondot jelent természetesen a foglalkoztatás, diszkriminálják őket a foglalkoztatási piacon, és vannak olyan európai országok, ahol gyakorlatilag egyetlen roma sem foglalkoztatott. Ez egy nagyon nagy gond. A lakhatásuk borzalmas, sokan vannak a roma közösségek közül, akik akik kunyhókban élnek, vagy viskókban, ugyanúgy, mint ahogy a világ legszegényebb országaikban. Tehát nagyon-nagyon rossz a, a helyzetük. Nyilván vannak, vannak kezdeményezések, de nem tudunk hatékonyak lenni. Nagyon sok tervünk, van elképzelésünk, projektünk, vitánk ebben a témában, de igazából nagyon kevés dolog változik, vagy változott. Ezt be kell látnunk. Második dolog. Másik nagy kudarcunk. A migrációs politikánk nincs megfelelő olyan migrációs politikánk, ami megfelelne az emberi jogi normáknak. Itt is folynak a viták, folynak a megbeszélések, és nagyon szomorúnak tartom azt, hogy a közös európai menekültügyi politika kidolgozása ilyen sokáig tart. Remélem, hogy ez a szakpolitika a jövő év végéig kialakulhat, és ezt az összes tagállam el tudja fogadni, de őszintén szólva nincs túl sok reményem ebben a témában. Nagyon sok olyan ember van, aki, akinek, akinek valóban menekült státusza kellene, hogy legyen, de be se engedik őket Európában, és se tudják magyarázni, hogy mi a bajuk, miért jönnek Európában. Ba. Eddig, e, idén, ebben az évben, 2011-es év során 2000 ember vesztette életét a földközi tengerben, miközben megpróbáltak eljutni Európába. Hol van itt az együttérzés? Hol van itt a szolidaritás? Mit nyújtunk ezen áldozatoknak és családaiknak? Sokan az áldozatok családai nem is tudják, hogy ö, mi történt szeretteikkel. Úgyhogy azt gondolom, hogy Malmström biztos mindenképpen támogatni kéne, hiszen ő próbálja kicsit fel próbál, próbálja felfrissíteni, felélénkíteni az ezzel kapcsolatos vitákat, megbeszéléseket. A másik dolog pedig, hogy sokkal emberközelibb megközelítése van szükség a migrációs politikában. Ez, ezzel áttérhetek a harmadik témára, az, az antiszemitizmusra, iszlamofóbiára, homofóbiára, rasszizmusra. A tolerancia hiánya elterjedőben van. Bizonyos weboldalak kifejezetten uszító jellegűek ezzel kapcsolatban, vagy gyűlöletkeltőek, és előítéleteket hirdetnek inkább segítségre szoruló embercsoportokkal szemben. Azt gondolom, hogy saját házunk táján kéne először rendet raknunk. Ha megnézzük az a, ö, amerikai terrorcselekményeket Washingtonban és New Yorkban, most meg kéne nézni, hogy Európa mit tesz az úgynevezett terrorizmus elleni harccal kapcsolatban. A ö, illegális ö, terrorizmus úgynevezett terrorizmus elleni illegális fogvatartásokat jobban ki kell vizsgálni, ott, van az, ott vannak az illegális börtönök is, például Lengyelországban. Volt egy ilyen titkos börtön, tehát ahol illegálisan fogvatartott személyeket tartottak, hazámban, Svédországban még nem volt igazi kivizsgálás egy ilyen ügyben, Két egyiptomit fogtak le Svédországban, és onnan egy arab országba szállították őket, ahol kínzásnak vetették őket alá. Ezzel kapcsolatban még komoly kivizsgálásra van szükség, úgyhogy önkritikát kéne gyakorolnunk. Ne legyünk megengedőek ezzel kapcsolatban. Az első panel elvileg az Európa Tanácsról is szól, ami ugye kívül esik az Európai Unión. Hadd mondjam el, hogy meglep, hogy az igazságszolgáltatásban milyen sokáig tart a kommunista rendszerről a demokratikus rendszerre való áttérés. Elég rossz a helyzet jelenleg. A korrupciónak és a politikai beleszólásnak nagyon nagy a szerepe az igazságszolgáltatásban, az igazságügyben, és az igazság mint olyan a társadalom belül, vagy a társadalmi igazságosság megkérdejelezhető bizonyos európai országokban. Ugyan a karta megszületett, a Lisszaboni szerződést aláírták, létezik a konvenció, de hát a munkának még messze nincs vége. Azt hiszem, hogy itt alapvetően érték válságról beszélhetünk, nem toleráljuk a ö, sérülékeny csoportokat, ez mindenképpen rossz. A politikusok egy része, a főhivatalnokok egy része nem mondja el elég világosan azt, hogy ezen tendenciáknak véget kell vetni. Így aztán implicite a különböző jobboldali extrém csoportok véleményét legitimizálják. Ezt nem tartom jónak. Köszönöm. Köszönöm Hammerberg főképviselőnek az hozzászólását, nagyon érdekes volt. Cezár Herma következik most, aki a lengyel elnökséget képviseli. Herma úr, az Európai Uniós jogi osztályigazgatója a lengyel külügyminisztériumban. Herma parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy a lengyel elnökség képviseléből meghívott, meghívtak egy ilyen nagyszerű meghallgatásra ennyi kiemelkedő elő, el, előadó közé. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A nagyon hamar úr nagyon érdekes előadása után én általánosabb kérdésekre koncentrálok az alapvető jogok kartáját illetően. A karta hatályba lépése a Lisszaboni eh, szerződéssel együtt nem, nem okozott forradalmat a tagállamok jogi rendszerében. A karta elsősorban az intézmények és eh, szervezetek működését befolyásolja. A tagállami szerepe nagyon korlátozott, eh, hiszen az alapvető jogok, elvek és szabadságok már léteznek, és a köve és, és a kötelezettségek származnak az EU jogszabályaiból is. Az utóbbi az oka annak, hogy a kartát nem vitatják meg olyan soka, sokat nemzeti szinten, ahogy azt az EU intézményeiben teszik. Az EU tagállamok jogszabályait általában, és ezt hangsúlyoznám, megfelelnek a kartának, ugye olyan mértékben, mint amennyire megfelelnek az európai emberjogok alap, szerződésének és más alapvető jogszabályoknak, amely nem mindig állja meg a helyét. A szabálysértések akkor renget, na, hatalmas figyelmet vonzanak, és botrányos esetekhez is vezethetnek, ahogy Hammarberg úr is mondta, kivételes, ami a nemzeti jogszabályokat illeti, ennek fontossága, ennek ellenére meg, megtörténik ez, és alá kell húzni, hogy a, a tagállamok alkotmánybíróságai és az Európai Bíróság már felkészült kiegészítő jogszabályokkal, és sablonokkal, amelyekkel értékeli a nemzeti jogszabályok jogszerűségét az EU jogszabálynak tekintetében. A kartát azt teszi felismerhetővé és e- egyedibé, hogy milyen eseteket visznek a, az EU bírósága és a nemzeti, nemzeti bíróságok előtt elé, és az ebben hozott döntések azt mutatják, hogy milyen um, nemzeti intézkedéseket hoztak a karta megsértésének illetően. Egészen mostanáig az Európai Bíróságnak nem volt elég alkalma, hogy általános kérdésekre fár, válaszoljon, amelyek az EU tagállamaiban keletkeznek, amikor a karta alkalmazása kerül szóba. A nemzeti bíróságok, amelyek elsődleges szerepet játszanak az alapvető jogok végrehajtásában, egyelőre még nem igazán tudják, hogy miként lehet a kartát alkalmazni, még akkor is, hogyha már panaszok érkeznek az, azok megsértéséről. Ez a bizonytalanság néha abban jelenik meg, hogy nem sikerül a karta rendelkezéseit alkalmazni, és ennek nincsen közvetlen hatása a nemzeti jogszabályokra és az EU másodlagos jogszabályaira a bíróságok is bizonytalanok akkor, amikor arról van szó, hogy az általános, az EU jogszabályok általános elvéneit miként lehet a bíróság tekintetében alkalmazni, hiszen a karta szabályokat fektet le, amelyek hasonlítanak ezekre az alapelvekre. Ahogy Paul Nemitz is mondta, az előzetes intézkedése benyújtott kérelmek eh, egyre több, több nagy, nagyobb számban vannak, néhány év múlva eh, talán már lesz elég útmatom a bíróságtól abban, hogy milyen eh, jogi tartalma van a kartának a tagállamokra nézve és a bíróságokra nézve. El kell ismernem, hogy részleteiben elemezzük a bíróság döntéseit, amelyik hivatkozik az alapvető jogok kartájára. Nagyon sok bizonytalanság van még az emberek között is a karta alkalmazhatóságát illetően. Itt most teljesen egyetértek azzal az Európai Bizottsági észrevétellel, amelyet az EU karta <clears throat> alkalmazásáról készült jelentésben tettek márciusban. A legtöbb kérdés és panasz, ami a kartára vonatkozik, és amit mi a lengyel külügyminisztériumban megkapunk, ezek nem kapcsolódnak azokhoz a megvalósítási eh, területekhez, amelyek az EU jogszabályt életik. Nem ismerem a tagállamok ide vonatkozó helyzetét, de nyilván ott is nagyon sok eh, eh, zavar uralkozik, uralkodik az állampolgárok között. Ezért nagy szükség van arra, hogy világosabban közkommunikáljunk, hogy ezeket a kétségeket eloszlassuk. A bizottsági jelentés másik kérdése az úgynevezett alapvető jogi cseklista, amelynek csatlakoznia kell, amely minden bizottsági javaslathoz csatlakozni kell. Ahogy meg tudjuk figyelni, az Európai Tanács és a Parlament nem akart lemaradni. A Parlament 2010-es állásfoglalásában, valamint a tanács januári konklúzióiban elismerte a társjogalkotói szereplőket abban, hogy garantálják az alapvető jogok tiszteletbe tartását az egész jogalkotói folyamatban, ideérve a belső döntési folyamatokat is. A tanács hangsúlyozza, hogy ebben a kontextusban a jogszabályi tervezetekben a tagállamoknak tiszteletbe kell venni a karta tartalmát. A tanács következtetéseiben minden előkészítő terperi testületet felszólítunk arra, hogy működjön együtt az FRMP munkacsoporttal minden olyan kérdésben, amely ide vonatkozólag a munkájukban felmerül. A bizottság jelentésében kiderül, hogy jelen, Lengyelország nagyra értékeli a bizottság bejelentését a Karta 47-es cikkének illetően. Ebben az összefüggésben szeretném aláhúzni a lengyel elnökségnek azt a munkáját, amely a bűncselekmények áldozatainak jogi, jogát és védelmét segíti elő. Az eddig még nem igazán vitatott terület az a, az, az unió külkapcsolataiban alkalmazandó ö, karta rendelkezések. Nincs kétség a felül, hogy az EU ebben a tekintetben is kötelező a, kötelező a karta, és a, felveti a kérdést, hogy a karta vajon erősíti az EU intézményeinek vezető szerepét emberi jogi védelemben a világon. Ezzel a rövid megjegyzéssel szeretném befejezni az előadásomat, és köszönöm szépen a figyelmüket, hölgyeim és uraim. Elnök, köszönöm szépen, Herma úr, hogy elmondta a lengyel elnökség álláspontját az EU e, munkáját illetően. A tanács elmondta, hogy e, szeretne pár, párbeszédre lépni a parlamenttel az alapvető jogokról. A LIBE elnökeként szeretném felkérni önöket, hogy ezt az elkötelezettséget tegyék át a gyakorlatba. Köszönöm szépen az előadását. Itt van ma köztünk nem csak az Európai Parlamentnek képviselő is, hanem a, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagja, Sestin Lundgren, az Lisszaboni szerződés hatásáról készített jelentést az Európa Tanácsban. Szeretettel köszöntöm őt, köszöntünk. Lundgren asszony, ön következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az üdvözlő szavakat, illetve köszönöm a szeminárium megszervezését is. Jelentéstevőként veszek részt ezen a mai meghallgatáson a Európa Tanácsra kifejtett hatását vizsgálom a Lisszaboni szerződésnek. Először is az értékekkel kezdeném, bár értékválságot látunk. A Lisszaboni szerződés, illetve az Európa Tanács ugyanazokra az értékekre épül, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartására. Az Európai Uniónak hagyományos Európa tanácsi tevékenységi területeken, például az igazságszolgáltatás, a szabadság, a biztonság kérdése hatása van az EU és a tagállamok közötti kapcsolatra, akkor, amikor egy új Európa tanácsi egyezményt hoznak létre ezeken a területeken. Az Európa Tanács, ahogyan az jelentésemben is szerepel, az alapvonal az emberi jog, az emberi jogok, a jogállamiság szempontjából, és ezt az önök szakbizottsága is elismeri, illetve az összes Európai Uniós intézmény. Parlamenti közgyűlésként az Európa Tanács üdvözli az Európai Parlamenti állásfoglalást, amely 2010 májusában született, amikor az emberi jogi egyezményhez való e, csatlakozás mondták ki az Európai Unió részéről, és ez az első lépés ahhoz, hogy csatlakozunk más e, európai tanácsi egyezményekhez. Testületeinkben a képviselők megállapodásra jutottak az Európai Parlament részvételét illetően, például az Emberi Jogi Bíróság bíráinak kiválasztását illetően. A civil társadalom képviselőivel is konzultáltunk, és ez üdvözlendő. Nagyon reméljük, hogy a jövőben is részt vesznek majd az Európai Unió belső szabályokról szóló tárgyalások során, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Ez segíthet abban, hogy az Európai Unió emberi jogi egyezményhez való csatlakozását tudatosítsuk és előre mozdítsuk. Megerősített partnerségben működik az Európa Tanács és az EU, ez pedig koherenciát biztosít a páneurópai projektekhez, amelyeket az Európa Tanács fémjelez, illetve az EU integrációs folyamatához. Ez pedig egy közös térséget hozhat létre az emberjogi védelem területén, Európa kontinensén. Ez minden európai érdekeit szolgálná, az emberi jogi egyezményhez való csatlakozás segítségével, illetve más nagyon fontos Európa Tanácsi Egyezmény hez, illetve a monitoring mechanizmushoz való csatlakozás révén. Azt mondhatnám, hogy van egy álmom. ez pedig a következő, hogyha a parlamenti közgyűlés is beleegyezne, akkor igazából egy közös páneurópai térség felé haladunk az emberi jogi minimum normák kialakítása felé. Két ösvény vezethet ide, az első az Európai Unió csatlakozása az emberi jogi egyezményhez, a második egy általános koherencia a szabványok, az értékelési és értékelési szabványok területén. Nézzük az elsőt. Az Európai Unió csatlakozása a kulcs tehát. 47 kormány, illetve az Európai Unió intézmények ezeket ugyanaz az emberi jogi rendszer köti majd ugyanahoz a, ugyanazok a szabványok, és ugyanaz az emberi jogi bíróság, amely előtt erről be kell számolniuk. Az Európai Unió fellépéseit és az egyének jogait próbálja ezt mérlegre tenni. Ez pedig egy külső ellenőrzést biztosít, és így az EU hitelességét növeli, az EU elkötelezettségét külső és belső szempontból is az emberi jogok érvényesítése mellett. Azonban nagy szükség van a politikai kötelezettségvállalásra most, hiszen két éve folynak tárgyalások és nagy szükség van arra, hogy a különböző politikai testületek kötelezettséget vállaljanak, és aktívan támogassák ezt az ügyet, hogy valóban létrejöjjön ez a csatlakozás. Tehát most egy kulcsfontosságú pillanatot élünk. Tegyük meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy ez a csatlakozás valóságá váljon. A második út a standardok, illetve a standardok megvalósításának értékelése, azáltal, hogy más fontos egyezményekhez csatlakozik az Európai Unió. Miről is van szó? A nagy kihívásoknak való megfelelésről, illetve arról, hogy a jövő számára új egyezmények szülessenek. Például a kiberbűnözés, a korrupció, az adatvédelem, az emberkereskedelem, a terrorizmus elleni harc területén. De ezen kívül a különböző monitoring eh, mechanizmusokhoz való Európai Uniós csatlakozást is fontosnak tartom. Itt pedig el kell kerülni a kettős munkát és az állampolgárok adófizető állampolgárok pénzének nem megfelelő felhasználását. Fontos, hogy ne fáradjunk bele az ellenőrzésbe. Remélem, hogy szisztematikus és nyitott konzultációt fogunk majd folytatni az Európai Uniós testületek, illetve az Európa Tanács testületei között a jogalkotási folyamat során, különösen a normatív kezdeményezések esetében. Így el lehet kerülni a kettős munkát, a duplikációt, illetve a standardok, a szabványok rosszabb szintjét. Az emberi jogokat meg kell védeni, azonban a standardokból nem engedhetünk. Nagyon remélem, ahogyan Hammerberg biztos úr is elmondta, hogy ez nem lesz verseny. Nagyon remélem, hogy ez nem presztis, kom, presztis verseny a különböző testületek között, hanem ehelyett összefogunk, és ezzel az összefogással egy páneurópai közös térséget hozhatunk létre az alapvető emberi jogok védelme érdekében, az állampolgárok érdekében, Európában nem új határokat akarunk kialakítani az európai kontinensen, hanem nagyon reméljük, hogy egy ilyen gazdaság és politikai válság időszakban egy közös európai projektet vázolhatunk. az emberi jogok tiszteletben tartása, megvédése érdekében az egész kontinensen, bármelyik testületről is legyen szó. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Lundgren. Thank you. Köszönöm szépen, Lundgren asszony. Köszönöm, hogy eljött erre a mai meghallgatás. Ahogy azt a jelentéstevő már imlette, említette, nagyon örülünk annak, hogy a civil társadalom néhány képviselője is itt lehet közöttünk, hogy első kézbeli információt hallhassunk tőlük. Ennek az első panelnek az utolsó hozzászólója, előadója, Nikolas Weger, az Amnesty International Európai Uniós intézményeknél fenntartott irodájának vezetője ő. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm a meghívást, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyek és ugye. Nikolas Béger vagyok, az Amnesty International brüsszeli igazgatója vagyok, de a mai napon a Human Rights Democracy Network és a Social Platform 100 tagjának képviseletében is beszélek, 100 civil szervezetről van szó. Nagyon örülök annak, hogy megrendezték ezt a mai meghallgatást, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen kiváló képviselők, illetve, szerz, illetve szakértők mellett ülhetünk. Egy évvel ezelőtt nagy fanfárral hirdette ki Reding biztos asszony, hogy az emberi jogoknak eme kiváló kartája megszületett. Akkor a bizottsággal és a petíciós bizottsággal egy szemináriumot tartottak a kartával kapcsolatban. Ugyanakkor kinyilván ki, megvilágosodott, meg, kivilágosodott ezen a, ezen a szemináriumon, hogy mi is történt. Most azt mondom, hogy azt a félreértést kell elkerülni, hogy pontosan kire és mire vonatkozik ez a karta, vagyis hogy elkerüljük azt a problémát, hogy az emberek nem a megfelelő ajtók kopogtatnak Európában. Kicsit kafkai a helyzet. Azt gondolom, hogy kezdünk kiózanodni. Nem újdonság Európában az emberi jogi válság, és Thomas az imént említette, hogy mik a legfőbb problémák. Az emberek Európában nem értették félre a kartát. N nagyon jól értették. Az emberi jogok továbbra is kopogtatni fognak az Európai Unió ajtaján, és ez így nagyon jól van. Az Európai parlamenti képviselők pontosan tudják, hogy mi a helyzet, hiszen az európai választópolgárok 60%-a úgy gondolja, hogy fontosak az emberi jogi kérdések. Vajon felkészültek -e erre az európai parlamenti képviselők? Mitől is fél az Európai Bizottság? Nos, sokat hallottunk arról, hogy az Európai Karta beharangozása és a, és a jelenlegi helyzet között nagy a különbség. Valójában semmi nem változott. Vagy az olasz romák, e, e, vagy a magyar, vagy a bolgár romák esete, a xenofóbia, a különböző titkos börtönök, ezek a kérdések, amelyekről Thomas az imént beszélt, nos, ezen kérdésekről mi kapunk megkereséseket, és mindig ugyanazt a választ kapjuk az Európai Uniótól. Tényleg nagyon sajnálatos mindez, de mi semmit sem tehetünk. A karta gyakorlatilag értéktelen, hiszen nem jogilag kötelező érvényű, és az Európai Unió felelősségét nem ismeri el. Nos, mi itt is a félreértés? Hogyan jön ez létre? A karta 51. cikkét szoktuk a leggyakrabban idézni, de vajon milyen emberi jogot védez? Hát egyet sem. Az 51-es cikk azt mondja, hogy ez a karta csak az Európai Unió kompetencián belül alkalmazható, és csak akkor a tagállamokban, hogyha Európai Uniós jogszabályokat alkalmaznak. Tehát új jogokkal nem ruházza fel az Európai Uniót a karta. Hogyha ezt elfogadjuk, ez azt jelenti, hogy az Európai Unió kezei meg vannak kötve, és az Európai Unió kellemes hely, érzete fontosabb, mint az emberi jogok kérdése. Nem tudom, hogy a jövőben ez megváltozik-e. Hogyha az ellenkező eredményt értek el a kartával, mint, a, mint ahogy akarták, hiszen amikor valaki az európai kartáról beszél, az gyakorlatilag azzal szinoníma, hogy az Európai Uniónak a mozgástere korlátozott. Hogyha az emberek a kartát akarják használni, akkor az szerzők azt mondják, hogy hát elnézést, mi ezt nem így gondoltuk, nem, nem így fogalmaztuk meg. A legtöbb európai civil szervezet úgy gondolja, hogy ez csak porhintés, a karta gyakorlatilag azon értékek ellen nyilvánul meg, amelyek védelmében megíródott. Valójában 12 évvel ezelőtt keletkezett ez. Különböző európai intézményekben, illetve nemzeti bíróságokon használtak ezek, használták ezt fel. Egy érő eszköznek kéne lennie ennek a kartának, jelenleg még csak egy csontvázról van szó, hússal nem rendelkezik. Nézzük az 51-es cikket. Ez a cikk ezt az élő testet, a szervezetet rombolja össze. Ebben talán az a vicces, hogy az Európai Unió már rendelkezik a szükséges kompetenciákkal, már EU szinten is, illetve nemzeti szinten is, tagállami szinten is meg tudja védeni az emberi jogokat. Erre nem kellett, ehhez nem volt szükség a karta megszerkesztésére. Úgyhogy igenis, a jó ajtón kopogtatunk. Az a legfőbb üzenetem, hogy az Európai Uniónak nem kéne lecsökkenteni a már létező kompetenciáit. Nézzük néhány példát. Itt van a diszkrimináció. Ez a kartában benne van, és benne van az EU-s szerződésekben is, vagy alapszerződésekben is. Vannak kötölő, kötelező érvényű jogszabályai az Európai Uniónak erről, tehát etnikai alapon történő diszkrimináció például nem megengedhető. Vajon ezt miért nem használták, amikor Francia, vagy nem lépett életbe, amikor Franciaország illegális módon kiutasította a roma, romákat? Nagyon is használni kell ezt a, ezt a e, irányelvet, semmi sem akadályozza az Európai Uniót ebben. Hogyha nem teszik meg azonban, akkor nem tartják tiszteletben a kartát sem. Az Európai Unió igenis rendelkezik a kompetenciákkal, és a tagállamok szakpolitikája is megfelelő lehetne. A menekült státuszhoz való jog is benne van a kartában, akkor vajon miért nem alkalmazzuk ezt? Miért nincs megfelelő menekültügyi politikánk? Aztán a felelősségre vonás kérdése. Itt a bizottság és a tanács elásták a csatabárdot, és nem hallandóak ezzel a kérdéssel foglalkozni. A kartával kapcsolatban van egy ö, éves jelentés, de a kínzásról szóló ö, kínzásról egyetlen szót sem olvashatunk benne. Itt nem arról van szó, hogy a kínzás ellen próbáltunk meg fellépni. Hol van itt a félreértés? Nem az 51-es cikk a probléma. A fő probléma az, hogy az Európai Unióról szóló szerződés hetedik cikkét nem használjuk. Ez egy politikai mechanizmusról szól, melynek értelme az, hogy a tagállamok emberi, jogi, emberi jogsértéseit büntessük. Aztán ott van a kettes cig, ami a különböző értékekről, alapelevekről szól. Ezeket miért nem lehet megvalósítani a gyakorlatban is? Úgy gondoljuk, hogy a kettes és a hetes cikk felhatalmazzák a megfelelő kompetenciával az Európai Uniót, és érvényt tudnak így ezen keresztül szerezni a kartának is. A hetes cikk nem arról szól, hogy a tagállamokat nevetséges helyzetbe hozzuk, nem. Arról van itt szó, hogy az Európai Unió eszközzel rendelkezik, és ezzel kollektíve meg akarnak felelni egy olyan alapelvnek, ami benne van az Európai Unióról szóló szerződésben. Azt hiszem itt az ideje annak, hogy a tanács, az Európai, Unió, az Európai Bizottság és a parlament megfelelő kezdeményezéseket tegyen a hetes cikk alapján. Kérem, ne dugják homokba a fejüket, és próbáljunk meg valamit tenni az emberi jogi deficittel kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy új kompetenciákat kell szerezni, nem. Kérem, hogy a meglévő kompetenciájukat, a meglévő lehetőségeiket használják fel, ez sokat segítene. Ne várjanak különböző bírósági ítéleteket, különböző kartareformokat, nem. Már most is meg lehet állítani a romák elleni diszkriminációt. Már most meg lehet meg lehet oldani azt, hogy méltóságteljes körülmények között kezeljék a menekülteket. Nem kell különböző kifogásokat találni. Kérem, legyünk őszinték, mit lehet, mit kell tennünk az emberi jogokkal. Azt hiszem, hogy a kifogás keresés ideje lejárt. Az Európai Parlamentnek pedig a saját lehetőségeihez képest megfelelően kell hangsúlyozni ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Mr. Béga. Köszönöm szépen, Béger úr. Most megnyitjuk a vitát az első kör előadás után. Kérem Önöket, hogy annak érdekében, hogy minél többen hozzászólhassanak, a hozzászólási időt kérdésenként két percre korlátozzuk. Kérem azokat, akiket, ahogy már az elején is mondtam, Ez nem a képviselőknek szól. Kérem, hogy a nevüket, hogyha önök nem képviselők, írják le egy, egy papírra és adják a titkárságnak, amikor felemelik a kezüket, és amikor szót kapnak, akkor kérem, hogy mutatkozzanak be. Gomez asszony, parancsoljon! Thank you. I mean, it's, isn't that ironic? Köszönöm szépen, nem ironikus, hogy abban a pillanatban, amikor nagyon sok állampolgárunk azt gondolja, hogy nem csak az emberi jogok, hanem a demokrácia is jelentősen megsérül azok által, akiknek meg kéne védeniük azt az EU-ban, és most itt az alapvető intézményekről beszélek, mint a tanács, a kormányokról, amelyek a tanácsot építik fel, a gazdasági váltás, válságban. A, ugyanez a probléma van a parlamentben is. Örülök, hogy ezt itt is szóba hozták. Ebben a parlamentben beszélünk ugyanaz emberjogokról, amikor azt külföldön megsértik azokat, nagyon nagy negatív felhangot adunk nekik, és ugyanezeket a sztendereket nem alkalmazzuk mi. Szeretném elmondani, és Berger urat szeretném megkérni, hogy fejtse ki saját érzém, érze, érzelmeit a CIA elszámoltathatásával kapcsolatban, azért, mert a politikai paletta minden kormány, a saját családom is, amely eh, cinkosabban, mi történt, és nem számoltatják el őket. Ez eh, jelenik meg a parlament eh, tehetetlenségében is. Véleményem szerint ennek jelentős következményei vannak arra, nézve, hogy az EU többi nem tartják hiteles szereplőnek a világgal fenntartott kapcsolatában, emberi jogok védelmében, különösen a távoli szomszédságban, hogyha használhatom ezt a kifejezést. Arra kérem tehát önt, hogy mondja el, mi az érzése egy ilyen alapvető e, miként lehet ennyire e, következettséget betölteni az Európai Unióban. Guelio úr a következő kérdésfeltevő. Eu eh, creio que o que foi comum. Köszönöm, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy ahogy néhány felszólaló már elmondta, azt teszük észre, hogy a karta előrelépés, de nem elegendő. Örömmel hallottam a az Európai Tanács vallomását, aki azt mondta, hogy szkeptikusan állnak hozzá a kartához az elején, de most már pozitívan kezeli. Különbség van azonban a jogszabályok betűi és annak gyakorlata között, és amikor erről a különbségről beszélünk, ebben egyet is érthetünk. Egyet Egyetértek azzal, amit Anna Gomes mondott. Ez a parlament bizonyítéka mindennek. Néhány előadó hivatkozott a CIA európai tevékenységére, és uh, Thomas Hambarberg képviselő is hosszasan beszélt erről. Emlékszem, hogy amikor egy évvel ezelőtt azt a kezdeményezést felvállaltam, hogy a DROA és a LIBE szakbizottságban készüljön értékelés a, az, alá, az Európai Parlament, Parlament ajánlásainak hatásáról ebben a kérdésben, és mai napig meg nem kezdtük, nem kezdtük meg a munkát, a parlament tehát nem igazán gyors és nem annyira szorgalmas, mint kellene. Amikor olyan ö, ö, szerepet, olyan feladatokban vállalt vezető szerepet, mint például a CIA fogoly szállítmányai, de én inkább a jövőt szeretném vizsgálni. Thomas Hammarberg főképviselő elmondta, hogy nem működnek együtt az intézmények, az EU és az Európa, Európa Tanács ebben az emberi jogi kérdésben is. A kérdésem tehát az, hogy ön mit javasolna, és a panel többi tagja mit tudna javasolni, hogy ezeket az erőfeszítéseket javíthassuk és fokozhassuk az Európai Unió intézmények közti együttműködést. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az előadóknak, és különösen a Berúnak a nagyon nyílt kritikáját, amivel a parlamentet, tanácsot és a bizottságot illette. Képviselőként egy kérdést szeretnék feltenni az elnökségnek. Sajnos nem voltam itt az elő, meghallgatás elején. Vajon Malmström és Redding biztosokat meghívták ide? Jó lenne, ha itt lennének, eh, hogy velük is beszélgethessünk. Nem tudom, hogy szóba került -e ez, mert nagyon eh, sokra tartom az ő munkájukat, ezért jó lett volna, hogyha itt lehetnének, eh, nem alábecsülve, nem itt úr beosztását és munkáját és szavait, de ezek a <clears throat> biztosok képviselik a bizottságot és azt, amit mi, mit tiszteletben tartunk. Hamar belül azt szeretném megkérni, megkérdezni az Európai Alapvető Jogok Konvenciójáról és a Kartáról, hiszen ön mondta azt, hogy az Európa Tanács egyezménye több mint 50 éves, a második világháború után születkezett, akkor úttörő dokumentumként, az alapvető jogok kartája pedig új, akkoriban nem is gondoltam volna, hogy a nemi alapú diszkriminációról szóba, egyetlen szó kerülhet. Beszélt ön arról a zavar, zavarról, vagy nehézségről, Lundgren asszony is említette a, azt a zavart, ami a kettő között fennáll. Kérem, hogy jelezzék tehát azt, hogy önök szerint illetve az Európai Unió részéről mit tehetnénk, hogyan használhatnánk ezt a konvenciót. Említette a magyar médiatörvényt. Nem, öröm, nem hallottam örömmel. Sajnálattal hallottam ezt a megjegyzést, mert az EU és a bizottság részéről sokan örültünk volna, hogyha a bizottság sokkal inkább ragaszkodik a magyarországi médiatörvény megváltoztatásához, és nagy csalódás volt a számunkra itt a parlamentben, hogy nem történt meg az, amit szeretünk volna. Amikor ön nagyobb együttműködést szeretne az Európai Unióval a konvenció alapján, az segítene nekünk is a parlamentben. Ami a parlament munkáját illette, Béger úr beszélt erről, a parlamentben mi szeretnénk egyre nagyobb együttműködést folytatni a bizottsággal, és egyre több jelentősebb előrépéseket tenni. A probléma a tagállamokban is megtalálható, és a tanácsban. Ugyanez volt az eset az magyar médiatörvényel, vagy az a két éve volt már az, hogy állásfoglalást akartunk elfogadni a média koncentrációról, Olaszországgal kapcsolatban, és ez nem ment át, nagyon kicsi volt a különbség, de nem fogadták el. Gyakran nem kap többséget az, amit mi el szeretnénk kérni. kijelentés az inkább, mint kérdés. Mi, az Európai Parlament nagyon függ az e, civil társadalomtól is, e, akik nyomást gyakorolhatnak ránk és információt adnak nekünk, nekünk, de különösen a bizottságtól és a tagállamoktól is, hiszen ők segítenek a civil társadalomban, a jogok megvalósításában, teoretikusan vagy gyakorlatban. Köszönöm szépen, elnök! Elnök, köszönöm. Kérem a kollégákat, hogy tartsák magukat a két perces felszólalási időhöz, egyébként nem tudjuk meghallgatni a válaszokat. Ami azt a kérdést illeti, hogy a biztoságokat meghívtuk-e, a titkárság azt mondta nekem, hogy mindkét biztos meghívtuk. Malmström asszony visszautasította, azt mondta, hogy Reding asszony hatásköréről van itt szó. Reding asszonynak pedig más feladata volt ma délután, ezért ebben az esetben meghívtuk a, az igazgató urat, aki ezt a kérdést képviseli. Következő felszólalunk, Latford asszony. Thank you very much, Madam Chairman. Um, the question I was going to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Carles Coelho már föltette azt a kérdést, amit akartam, hogy az én föltenni, hogy az EU és az Európa Tanács hogyan fog együttműködni a jövőben. Egy-két megjegyzéssel is élnék. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos az, hogy az Európai Unió az egyezményhez csatlakozni kíván, hiszen ez segíteni fog abban, hogy bezárjuk a kört, és nagyon remélem, hogy így egy-két furcsaságot, irítséget magunk mögé tehetünk, és valóban működtetni tudjuk ezt a rendszert. Hiszen Thomas Hammerberg, aki ugye nagyon is aktív, lehet, hogy határozottabban fogalmazott, de talán kevesebb a hatásköre, mint az EU alapjogi biztosnak, akinek, akinek több, nagyobb hatásköre van potenciális szankciókat illetően, azonban ezeket nem alkalmazza. Tehát valahol ebben megvan a lehetőség arra, hogy egyensúlyt alakítsunk ki, és mind az Európa Tanácsban rejlő lehetőséget, mind pedig az EU-ban rejlő lehetőséget kiaknázzuk. természetesen az Európai Parlament is fölvállalja a feladatát, és feltárja a jogi lehetőségeit. Természetesen ezek nem annyira széleskörűek, mint a bizottságé vagy a tanácsé, de az biztos, hogy ezt nekünk is meg kell vizsgálni. Az alapvető probléma, és eh, erre utaltak már mások is, a parlamentben az, hogy eh, nem mutatunk hajlandóságot arra, hogy ellenőrizzenek bennünket. Olyan, mintha egy diplomatikus klub lennénk, de hát nem erről van szó, egy közösség vagyunk, a, és ez azt is jelenti, hogy szerződésben rögzített kötelezettségeink is vannak. Valóban felelősségre vonhatjuk egymást, hiszen mindannyian ettől függünk, egymás kezében vagyunk, egyrészt a büntetőjogi területen, de más Európai Uniós területeken is. Függünk a kölcsönös megvalósítástól, illetve a szerződéses kötelezettségvállalások teljesítésétől. Ezért együtt kell működnünk. Hogyha azt mondjuk, hogy ami a ti országotokban történik, az számít. Nekem is fontos. Ez nagyon ritka. Pedig ezt kellene megvalósítani. Minden tagállamban vannak problémák, és teljesen egyenlő módon kell nyomást gyakorolni mindenkire és minden rendelkezésünkre álló eszközt ki kell használni, a gátlásainkat le kell vetközni. Elnök, köszönöm szépen, és az utolsó hozzászóló a szőke hölgy a hátsó sorokban. Tessék, megadom a szót, sajnos nem tudom a nevét. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót. Marie-Cécile Renounak hívnak, és nagyon sok problémáról szól Thomas Sommerberg biztos úr. Úgy tűnik, hogy ehhez a súlyos szegénységet is föl kellene sorolni. Hogyan lehet az, hogy hogyan lehetne ezt az európai intézmények gyakorlatában figyelembe venni, hiszen ez az alapvető jogokat sérti. Az alapjogi ügynökség több éves programában foglalkozni, fog, fog, több éves programban foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel, és meg kell nézni az, hogy hogyan lehet segíteni a legszegényebbeknek, és mennyiben sérül az alapjoguk. Gondolok itt a foglalkoztatásra, a kultúra területére, az oktatásra, az egészségügyre, a jogszolgáltatásra, a, a jogszolgáltatásra, a család és a gyermekvédelem témáira. Mm. az oktatásra. Úgy tűnik számomra, hogy a következő több éves programban valóban konkrétan foglalkozni kellene a mély szegénységgel. Aztán a szociális származás alapjú alapján történő diszkriminációval is foglalkozni kell, hiszen ez benne van az alapjogi karta 21. cikkében, de soha nem foglalkozunk vele. Tehát Ez illegális és elfogadhatatlan, tehát ezt is talán érvényesíteni kellene esetleg az ügynökség rész, segítségével, vagy máshogy. Aztán Nikola Berger megjegyzéséhez csatlakoznék. Nem az Európai Unió feladata az, hogy erre konkrétan reagáljon, de hát úgy tűnik számomra, hogy mivel ezen a területen célkitűzéseket határo- határoztunk meg, valós feladataink vannak ezen a területen. És végül még egy megjegyzésem. Az Európai Unió és az Európa Tanács közötti együttműködés, ugye az emberi alapjogi kartához való csatlakozásban érvényesül, illetve a kollektív jogorvoslatban. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a panelistáknak adom meg a szót. Először is eh, Nemitz úrnak, a bizottság része, aztán Hammerbergnek, majd Helma úrnak is fölteszem a kérdést, hogy szeretne felszólalni. Nem, akkor utána Beger úrnak és Lundgren asszonynak Nemitz úr öné a szó. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Hadd mondjam el azt, hogy az Európai Bizottság nagyon is komolyan veszi azt a kötelezettségét, hogy az európai jogszabályok védelmező legyen, és erre ez vonatkozik a kartára is. Amikor például a bírósághoz ítélünk, viszünk egy, egy ügyet, akkor ezt azért tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy meg is nyerjük ezt, a, ezt az ügyet, hogy ha azonban, mert ha nem így tennénk, akkor ezzel hiterét veszteni a bizottság. Itt nagyon sok vita, polémia van ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de a jogállamiságot nagyon komolyan kell venni. Hogyha az emberek azt mondják, hogy hogy olyan jog, jogi lehetőségeik vannak, amelyek valójában nincsenek, az nem tesz jót a jogállamiságnak. Úgyhogy itt mindenkinek komoly felelőssége van. én úgy gondolom, hogy tényi tévesztéseket hallottunk ma. Például az, a CIA járatokról elmondhatjuk azt, hogy minden felelős szerv megtette a dolgát, az összes érintett tagállammal értekeztünk, vizsgálatok folytak, úgyhogy megtettük a dolgunkat. Például Lengyelországban az ügyészi munka elkezdődött, és Hammerberg úr ítélte, ön mondta ezt, és ez igenis kötődik ahhoz, hogy a bizottság elkötelezett. Lehet, hogy nem volt mindez látható, ennek nyilvánvaló okai vannak, de szerintem ez egy olyan terület, amely nem szorosan véve a mi ö, jogi kompetenciánk, de mégis a kartához kötődik. Egy gondolat, Hammerberg, Hammerberg új ö, észrevételeiről. Én is elmondhattam volna ugyanazt a listát, és minden egyes elemével kapcsolatban elmondhattam volna, hogy mit tett a bizottság. Például romák, romákkal kapcsolatban. Tudják bizonyára, hogy a bizottság nagyon komolyan megvizsgálta jogi lehetőségeit, és jogi fellépéseinek lehetőségeit. Például egy cselekvési tervet is kialakítottunk, ebben van oktatásról, diszkriminációról, szociális kérdésekről szóló elemei. Integrált módon állunk a, ehhez, a, ehhez a kérdéshez. Nem csupán a jogokat vizsgáljuk, a romák kérdését is így vizsgáljuk. Nézzük a szociális jogokat és a kartát. Alapvetően tartalmilag egyetértünk, ugyanakkor van itt egy ügynökségünk, aminek az a feladata, hogy a szociális jogokat vizsgálja, és ide a szociális ö, szolgáltatásokhoz való ö, jutást is vizsgálják, például hogy a szegény, lakás, szegény családok mennyiben jutnak hozzá különböző szociális szolgáltatásokhoz, milyen életkörülmények között élnek az emberek, stb. stb. Az Európa Tanács képviselője említette az átfedéseket. Hát pont ezt akarjuk elkerülni. Azt próbáljuk elkerülni, ne legyen, nem legyenek olyan ö, ügynökségek, amelyek részben ugyanazt csinálják. Az ügynökségek egyébként részben függet, függetlenek. Tehát azt kell elkerülni, hogy az ügynökségek mandátuma ne fedje egymást, mert hogyha így tesszük, azzal csak a pénzt dobjuk ki az ablakon. Az Európa Tanácsról folytatott együttműködésről személy szerint azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon érdekes közvita témája. A legmagasabb joghatósági személyek vállaltak ebben részt. Az Európai Bíróság, az Európai Emberi Jogi Bíróság és az a tagállami alkotmánybírák közt folyik ez. több szintű elő, együttműködésről van szó, aminek a lényege az lenni, hogy az összes joghézagot megszüntessük, illetve az összes átfedést megszüntessük, hogy a lehető legjobban védjük alapjogi kérdésben az európai polgárokat. Tehát ez egy bonyolult kérdés, és mindig is bonyolult lesz. A demokrácia már csak ilyen dolog. Az Euróbarométer sose fog százszázalékos eredményt adni ezen a területen. Azt gondolom, hogy nagyon is felelős szereplők vagyunk. Azt próbáljuk elérni, hogy ezt a bonyolult fel, ezt a bonyolult rendszert jól tudjuk kezelni, alkalmazni, hogy ez az emberek elődjére szolgáljon. És ezért van szükség erre a párbeszédre a különböző igazságszolgáltatási szervek között, a végrehajtók, illetve az administratív szervek között ilyen együttműködő szellemben kell ezt a több szintes rendszert működtetni. Azért tehát hogy egy olyan polgár, aki megkeres minket, hogy egy ilyen polgárt nem ne elküldjünk, hanem igazi gyógyírt gyújtsunk panaszára. Ezt kell még a gyakorlatban tovább fejleszteni. És a gyakorlat valóban egyetértek, nagyon fontos. Nem csak a jogszabályok betűje lényeges. A mai kritikákat komolyan vettem, és azt gondolom, hogy az lenne a lényeg az alapjogi kérdésekben és az emberi jogi kérdésekben, hogy komolyan vegyük ezt a témát, méltósággal vizsgáljuk ezt, mert ha ezt nem tesszük meg, azzal a jogot nem tartjuk tiszteletben. A bizottság pontosan ezt teszi, tényszerű állításokat teszünk mi is, és arra kérjük a partnereinket, hogy ezt tegyék. Méltósággal kezeljük tehát ezt a témát. Nem arról van szó, hogy kiárusítjuk az európai jogrendet azzal a célral, hogy ezzel félrevezessük az európai polgárokat. Nem. Közös felelősségünk van semmi értelme annak, hogyha félrevezetünk bárkit is. Elnök, köszönöm szépen, Nemic úr. Most a rögves meg is adom a szót Hammerberg úrnak. Köszönöm. Azt hiszem, ez azt jelentette, hogy csak röviden szólhatok hozzá. Renault asszony. A szegénység valóban nagyon komoly emberi jogi probléma, és nagyon rossz hatással van ez a legkiszolgáltatóbb emberi vagy társadalmi rétegekre Európában. Nagyon komolyan kell ezt elemezni, és nagyon óvatosan kell, kell bánni a megoldásokkal is, az idősek, a fogyatékkal érők, a családok, egy szülővel rendelkező családok helyzetét mindenképpen védeni kell, főleg most a megszorítások közepette. Ez egy nagyon komos, komoly emberi jogi probléma. Látom, hogy itt van az Ír Emberi Jogi Bizottság egyik tagja, üdvözlöm őt. Nemrégiben volt egy élénk vitánk arról, hogy hogyan lehet a túlságosan negatív konzekvenciáktól megvédeni a kiszolgáltatott csoportokat. Ez így tényleg egy komoly probléma. Aztán elszámoltathatóság. Itt még további munkára van szükség, további nyomást kell gyakorolnunk. sokan a eh, nyitottság ellen érvélnek, hiszen itt bizalmas információkról is szó van, például a CIA-jal és az európai tagállami nemzetbiztonsági szolgálatok között. Nos, ez a bizalmasság, ez a bizalmas titkos információ, ennek a védelme nem léphet előtérbe, hiszen itt emberi jogokat akarunk védeni legalábbis a prima facie bizonyítékok esetében, amikor kínzásról van szó, még ilyen bizonyítékok esetében kell elérni azt, hogy ne legyenek büntetlenek az elkövetők. Európa Tanács és Európai Tanácssal való koordináció, Európa Tanács és az Európai Unió együttműködése. Hogyha az Európai Unió tagja lesz az Európa Tanácsnak és a konventnek, akkor ennek nagyon komoly következményei lesznek, pozitív következményei. És azt gondolom, hogy a jelenlegi problémát megoldhatnánk azzal, hogyha, egy, hogyha egyesülnének némileg szerveink, szervezeteink. Tehát úgy látom, hogy nagyon ö, nagy az elkötelezettség a két partner, a két fél között, volt néhány kudarc vagy félreértés konkrét helyzetekben, de az Európai Unió csatlakozása nagyon fontos tény lenne. Nézzük a kommentet, illetve az alapjogi kartát. Valóban a karta 50 évvel fiatalabb. Ez azt jelenti, hogy megjelennek benne olyan témák, amelyek még 50 évvel ezelőtt nem jelentettek gondot. A Strasburgi Bíróságnak van egy olyan fontos jellege, hogy a joggyakorlatával, vagy eset jogával modernizálni, aktualizálni, aktualizálni tudják a eredeti elveket. Néha azonban a karta kifejezetten előnyös, Tavaly például volt egy érdekes eset Ausztriával kapcsolatban, tehát hogy az egynemű, házasságok, egynemű partnerek összeházasodhatnak-e, és itt felhasználtuk például a kartát a bírósági ítélethez. Tehát igenis van azért átmenet, kapcsolat a különböző szervek, dokumentumok között. Sarah Latford elemzésével alapvetően egyetértek. Valóban ilyen megközelítésre van szükség, amit ő említett. Emberi jogok esetében Európában mindent vizsgálni kell, semmi sem. Nem maradhatnak, lefedett, nem maradhatnak lefedetlen zónák. Köszönöm, Hammerberg úr. Most Béger úr következik, kérem röviden, röviden. Yeah, also thank you for the... Köszönöm szépen Nemetsz úr a válaszát. Megmutatja ez, hogy mennyi eh, reményt táplálunk a kart, kartát, illetően nagyon nem szeretük az 51-es cikket, és a polimia, a vita azt mutatja, hogy nagyon csalódottak vagyunk az eseményeket illetően, nem csak a bizottságban, hanem tagállamokban is. Ebből ered az a rengeteg frusztráció. Hadd beszéljek röviden a, a CIA-ra vonatkozó kérdésről. Rengeteg adat van. Finnország most adta ki azokat a repülési adatokat, amely alátámasztja, hogy megtörtént. Amikor a bebörtönzőket vissza kellett telepíteni az országokba, közös európai intézkedés volt, és nem tudom, hogy miért nem történt ez meg ez a repülőkkel kapcsolatban. A bizottság tett dolgokat valóban, számos levelet megírt, de aztán nem követte utólag, hogy mi történt, hogy miért nem alkalmazták a hetes cikket, amikor teljes tilalmat jelentettünk be a kínzásra, és az Európai Unió területén zajlott kínzást, és nem történt megele, megelegendő válasz, reagálás az eseményekre. Rövid választ hadd adjak a magyar média törvény, ami egy fantasztikus tő, esemény annak, ami itt történt. Az Európai Parlament egyértelműen fogalmazott Thomas Hammarberg és, és az e, Európai Tanács előadója is ezt mondta. Budapest csak a bizottságra hallgatott, és a bizottság azt mondta, hogy jaj, nagyon sajnáljuk, nem tudunk semmit tenni, nincsen jogalapunk, a kartát nem tudjuk alkalmazni, nem, nem tudjuk, hogy mit tegyünk, ezért nem történt semmi. Ez többször nem történhet meg. Nincsen emberjogi szabad zóna, nincsenek e, joghézagok, és a tagállamokat nem szám, számoltatjuk el. Szára um, hadászosok arra, amit ön mondott, nagyon erősen támogatja ön az emberi jogokat. a brit kém képviselőknek kell elmondom, hogy kérem próbálják befolyásolni a kormányokat. Az egy, Egyesült Királyság saját kézetönkre teszi az e-, európai e, a, e, emberjogi e, szervezeteket Mikrofon nélkül szólalt fel az előadó. Nem halljuk a felszólalót. Az konvencióhoz való csatlakozás reformjával a nők elleni erőszak konvenciójával számos tagállamot próbálunk elítélni, amely nagyon, nagyon sok olyan ENSZ tagállamra, amely megsérti ezeket az egyezményeket, ezzel szeretnénk foglalkozni. Köszönöm szépen. Lundgren asszony, köszönöm szépen. Én csak arra szeretnék beszélni, amit ön befejezett. Számunkra, parlamenterek számára is nagyon fontos az Európai Parlamentben és, a, és az Európa Bizottság, Európai Tanácsban is, hogy Eh, elősegítsük az Európai Konvencióhoz való csatlakozást. Ezzel tudjuk elérni, hogy eh, egész Európában védik az emberi jogokat. Reméljük, hogy eh, ezt a közeljövőben és nem a távoli jövőben sikerül elérni. De rajtunk múlik. A további egyezményekhez való csatlakozás is az elmúlt 5 év, 50 évben nagyon sok új egyezmény született, és új ö, jegyzőkönyv is, ezért lehetséges ö, közös normatív alapot kialakítani az EU, az EU és az Európol tanács számára. Ezért remélem, hogy ezt az útvonalat felhasználják. Az együttműködés a parlament jóvalkodási folyamatában, ahogy a normatív törvényekről beszéltem, rendszeresebben is együtt tudnánk működni, és ezzel el tudnánk érni, hogy nem alkotunk új joghézagokat, és nem teremtünk versenyt a különböző normatív alapok között, hiszen az nem szolgálja senkinek sem az érdekét, különösen nem az emberi jogok ügyét, sem az adófizetőkét. Remélem, hogy sikerül együttműködnünk a monitoring folyamatban is, hiszen ott nagyon sok tennivaló van az Európa Tanácsban. Vannak kiváló szervezetek, amelyek ezt a monitoringot segít, elősegítik, az egyezményeket és az emberi jogi helyzetet, a kínzás kérdését. Azáltal, hogy ezekhez csatlakozunk, elérhetjük, hogy közös teret alakítunk ki, közös pán-európai emberjogi védelmi teret, és ez rajtunk múlik. a kormányok a bizottságnak felteszik ezt a kérdést, és, kérdés és remélik, hogy ez a változás megtörténik. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm az előadásokat, most pedig megkérem hogy a következő szekció előadói jöjjenek ki. Köszönöm szépen az eddigieknek, köszönöm, hogy eljöttek ma délután, és előadást tartottak. We will continue. Folytatjuk a meghallgatást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 I invite, uh... Kérem most uh, az előadóinkat, akik a második szekcióban uh, szerepelnek, hogy foglalják el a helyüket. Két előadásunk van ebben a szekcióban. Nem tudok szünetet adni, hiszen erre nincsen időnk. Folytatnunk kell a meghallgatást. Egész Levicet kérem az Európai Unió Bíróságának bíráját. Kérem önöket, hogy a beszélgetést a termen kívül folytassák. I'm pleased to welcome Mr. Uh, Eagle. Köszöntöm egész Levicet, az Európai Unió Bíróságának bíráját. Ő nyitja meg a második szekciót. Levic úr, ön következik. Kérem, kollégák, foglaljanak helyet. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok a szakbizottság előtt. Először is eh, hadd mondjam el, hogy személyes véleményemet mondom el, és nem a bíróságét. Hadd mondjak eh, néhány szót eh, a karta szerepéről az európai emberi jogi védelemben, és először is az alkalmazási területről, amelyet említette Nemec úr is az előző szekcióban, és más kollégák. Az első kérdés az alapvető jogok érvényesíthetőségét illető, és az alkalmazása. Az alkalmazás korlátai, amelyet az 51-es cikk ír le a kartában, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a karta tartalma és annak megvalósítása között van némi feszültség. A karta tartalma tovább megy, mint az alkalmazási hatáskör. A karta számos alapvető jogot fogalmaz meg, amelyek nem igazán alkalmazhatóak, mert a hatáskörük sokkal szűkebb. Ennek az az oka, hogy a jogszabály alkotója meg akarta mutatni az európai polgároknak mindazokat az alapvető európai jogokat, amely sokkal modernebb emberi jogi dokumentum, de az, alapvet, az alapszerződésnek megfelelően csak néhány ilyen jog alkalmazható az unió kompetenciáján belül. Ez pedig némi zavart teremt a e, lakosok előtt, hiszen az 51-es cikk korlátozza annak hatáskörét. Ezt nagyon komplikált módon fogalmazták meg, és a cikk komplex jogi megfogalmazása nem igazán segíti elő annak megértését. Röviden, a karta nem vonatkozik minden olyan helyzetre, amelyben az alapvető jogok témát alkotnak az Európai Unióban. Az Európai Unióban az alapvető jogok védelmét nemzeti, tagállami szinten, alkotmányi szinten garantálják, valamint EU szinten is, a karta révén. A karta minden EU intézmény tevé, tevékenységére kiterjed, különösen az Európai Parlament jogszabályalkotó munkadására, ugyanígy a tanácsére és a bizottságira, amelynek teljes, teljes mértékben meg kell felelnie a karta követelménynek. A karta az Európai Unió külügyi tevékenységére is vonatkozik. A karta vonatkozik a tagállamokra, de csak akkor, amikor azok az európai jogszabályokat alkalmazzák, ezért míg az Unió és annak int- és intézményeit egyetemen köti a ö, karta szövege, annak alkalmazhatósága a tagállamokban sokkal kevésbé egyértelmű, legalábbis az állampolgárok számára, és néha, néha a bírói közösség számára is. A karta nem vonatkozik olyan helyzetekre, amelyben az Európai Unió törvényét nem érinti semmi, és nem érinti az e, Európai Unió hatalmát sem, ahol a karta nem vonatkozik e, alapvető jogokra, azt nemzeti szinten kell garantálni a nemzeti alkotmányi rendszerekben. A tagállamoknak e, kiterjedt jogszabályi vannak, amelyek garantálják a nemzetbíróságok révén We have, for example, now um, van előttünk most egy ügy az Európai Bíróság előtt például, amely mi véleményünk szerint egyértelműen megsírti a nemzeti alkotmányos alapvető jogokat, de nem mondhatjuk azt, ezt nem mondhatjuk ki, mivel nincsen hatáskörünk a nemzeti jogszabályokban. Nem is alkalmazhatjuk az európai kartát sem, az ügy azonban egyértelmű, de a bíróság kezét megkötötték. Az 51-es cikkben foglaltak miatt. Sőt, mi több, a tagállamok elkötelezték magukat az Európai eh, Alapjogi Karta értelmében, eh, hogy alkalmazzák az EU törvényeit, utolsó lehetőségként, és minden eh, egyéb jogseg, nemzeti jogsegély lehetőséget kihasználva az állampolgárok a Strasburgi Emberjogi Bírósághoz fordulhatnak. A rendszerek pluralitása, az alapvető jogok védelme szükséget teremt, hogy teljesen egyértelműen elhatároljuk az egyes rendszerek alkalmazását annak érdekében, hogy ne legyenek konfliktusok a különböző hatáskörök között. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti, alkotmányos bíróságok és az Európai Bíróság hatásköre között. Ebben a tekintetben meg kell jegyeznem, hogy a karta működése eh, nem segíti elő a, eh, az alapvető jogok védelmének harmonizációját a tagállamok között. Más szóval a karta nem állapítja meg azokat a minimális standardeket, amelyeket a tagállamoknak alkalmazniuk kell Eh, emberjogi védelemben, a karta eh, nem az a eh, igény hozta létre, hogy minimális standardeket fogalmazzanak meg, hanem inkább egy általános igény az uniós törvények általános alkalmazására. Az unió számára egyértelmű, hogy az uniós jogszabályokat nem lehet a különféle nemzeti sztenderdek értelmében alkalmazni, a uniós jogszabályról beszélek, sokkal inkább igaz olyan kérdésekben, amelyek az uniós jogszabályok érvényességével foglalkoznak. Más szóval azt, azt kotatjuk meg, hogy különféle, 27 különféle módon védik az, ember, az emberi jogokat az unión belül, és ez a uniós jogszabályokat is heterogén módon alkalmazzák, csak az uniós szabályokat. Az az uniós jogszabályok egységes alkalmazása egy, egyértelmű mindenki számára, és a bíróság számára is. A tagállamok kötelezettsége, hogy tiszteletben tartsák a kartát, és ez szükségesé teszi, hogy a nemzetközi, nemzeti intézkedések megvalósítsák az uniós jogszabályokat is. A vita is rávilágított erre a problémára. Arra a problémára, amely egyértelmű az 51-es cikk, 52-es cikk alkalmazásakor. Ezért a karta nem azért készült, hogy átfedje a nemzet, nemzeti alkotmányos jogszabályokat és duplikálja az alapvető jogok nemzeti fédelmét. Végezetül a karta kiegészíti, de nem váltja fel a nemzeti alkotmányos rendszert, amely amelyet a nemzeti jogszabályok létrehoztak a alapvető jogok védelmére. Hadd mondjak most néhány szót az Európai Karta alkalmazásáról. Bár a karta csak két évvel ezelőtt lépett hatályba, a bizottság már számos végzést hozott, körülbelül 55-60 ítéletet, amelyben a kartára hivatkozik. Ezek az ítéletek nagy különféle jogi területekről származnak, különösen különösen társadalompolitika, személyek szabad mozgása, menekültek helyzete és uniós állampolgársági kérdésekben. Számos <clears throat> kérdést kéne az Európai Bíróságnak megoldani, különösen a bíróságnak ez a feladata belefoglaltatik az Európai Alapvető Jogi Kartába, hiszen ezeket a rendelkezéseket absztrakt módon fogalmazták meg, és ezért konkretizálni kell például a bíróság számos esetben azzal a kérdéssel szembe, szembesül, hogy miként lehet praktikusan alkalmazni a kartát horizontális hatással. Hogy vajon egy magánszemély perbe foghat egy másik szemét kartalman foglalt kérdésekben. Általában azt mondanám, hogy erről eh, első fokon születik döntés. I have four or three minutes. I don't... Van még három percem, nem tudom. Akkor elmagyarázom. Minutes, okay. So, from all the problems... I... A problémákat illetően három percben csak illusztrálni szeretném a bíróság feladatát az alapvető jogok kartájának alkalmazásában. Szeretném elkülöníteni, elkülöníteni a jogokat és az elveket. Ezt a különbséget a 51-es cikk első bekezdés második mondata vezeti be, bár a karta nem jelöli, hogy, ez, hogy jogokról vagy elvekről van ez szó. A magyarázat, amely az karta 51. cikkére vonatkozik, kijelenti, hogy a szubjektív jogokat tiszteletbe kell tartani, tartani még az elveket figyelemmel követni kell. Ez egy apró, de nagyon fontos különbség. Tiszteletben tartani, vagy megfigyelni. A bíróság jogi gyakorlatára hivatkozik ez, valamint a tagállamokéra az alkotmányos rendszerek, amelyek eh, az elvekkel foglalkoznak, különösen a társadalmi jogok kérdésében, kijelenti, hogy az elvek, idézem, nem adnak jogot eh, közvetlen igényekre, hanem és pozitív intézkedésekre az unióban vagy a tagállami eh, hatóságokban. Az 52-es cikk 5 bekezdése kijelenti, hogy az elvek, idézem, megvalósíthatók az EU intézményei, testületei által és a tagállamok által, akkor, amikor e, gyakorlatba átültetik az EU-s jogszabályokat, az elveknek e, e, bíróilag elismerhetőnek kell lenniük, valamint relevánsnak azok értelmezésében, A jogok és az ennek közti különbség eh, csökkenti az eltérést a tagállamok eh, eh, alkotmány értelmezését és közös nevezőre hozza őket. Az elején kijelenti, hogy kompromisszumként a sztenderdeket illetően és az ö, objektív jogokat illetően, különösen a társadalmi jogokat illetően, amelyben amelynek érvényesíthetőségét néhány konvenciós tag kérdőre vonta. Az, állam, az, az álláspontok támogatásában való megjelenő külön, különbség megjeleníti azokat az alkotmányos hagyományokat, amely a szubjektív és objektív jogokat illeti, különösen a szociális jogok kérdésében. Ahogy mondtam, a karta nem írja le az egyes cikkeket, mint konstitutív jogokat. A konvenció szándékait illetően az ilyenfajta megjelenítés a bíróság joggyakorlatának jövőjére vonatkozik, amely irányt megtalálhatjuk a magyarázatokban is. The characterization of the articles. A cikkek leírása, eh, mint elvi jog, nem könnyű feladat. A bíróság különösen azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen elemzési sztenderdeket kell alkalmazni, alkalmazni az ilyen karakterizációhoz. Mivel az 52-es cikk 5 bekezdése úgy fogalmaz, hogy a jogok és elvek közti különbség e, egyértelműen fogalmaz. A szubjektív jogokat nem e, ültetik át, e, amelyre az egyének hivatkozhatnak. Ami a jog hatását illeti az alkalmazásnak, a jogsértések esetében, Ez azt jelenti, hogy az edénynek eh, csak korlátozott eh, jogérvényesíthetőséggel rendelkeznek. Itt most befejezem, és majd, ha kell, eh, még tudok további magyarázattal szolgálni később. Köszönöm szépen! Köszönöm Levisz Bíró, remélem, hogy a vitában több magyarázatot tud adni. Most pedig François Stulkeshez fordulok, aki az Európai Jogok Európai Bíróságának alelnöke. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon köszönöm a mai meghívást, és ez folytatja azt a gyümölcsöző vitát, amelyet Strasbourgban megkezdtünk, hiszen az egyértelmű, hogy az alapjogok és az emberi jogok területén közösek az érdekeink. Az emberi jogok kartája szerintem egy nagyon fontos eszköz két oldalról is, egyrészt szimbolikus szempontból, hiszen a karta egyértelműen mutatja az Európai Unió azon akaratát, miszerint érvényesíteni szeretné hatáskörét, és a legitimitásának, az er- alapjogok legitimitásának jogot adni, illetve föl hatalmazza az Európai Uniót arra, hogy tiszteletben tartsa, fejlesz-e, előre mozdítsa az emberi jogokat, alapvető emberi jogokat. És így a politikai és gazdasági, szociális jogok között bizonyos átfedés van, ezek mind fog, ezekkel mind foglalkozik a karta. És természetesen progresszív formában megkívánja valósítani ezt a kartát, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ezt megfelelően megtehesse, saját kompetenciájának megfelelően a, karta, a kartát érvényesíteni tudja. És ezt mindenképpen nagyon fontosnak tartom. Ami, nézzük, hogy hol is állunk az emberi jogok kérdésén. Az emberi jogok bírósága bíróságáról szeretnék szólni, illetve az alap, alapokra kitérni a három részben. Először is a Karta és az Európai Alapjogi Egyezményre szeretnék utalni, hogy hogyan egészítik ki egymást, aztán megnézzük majd azt, hogy az Európai Uniós csatlakozás mit jelent. Vannak olyanok, akik 1999-ben és 2000-ben követhették a karta kialakításának folyamatát, és látjuk, hogy ez milyen eredményt hozott. Ez nagyon sokan tehát részt vettek ebben a folyamatban. 1999-re gondolok, illetve 2000-re. Az egyezmény a, és a karta együttes léte bizonyos kérdéseket vetett fel. A preambulumban kimondja a karta, hogy megerősíti azt a jogot, amely az emberi jogok védelméből származik, illetve az emberi bíróság esetjogát kívánja megerősíteni. Ahogyan ön is, önök is tudják, politikai és polgári jogokat tartalmaz a karta, és ezek alapvető jogok, amelyeket érvény, érvényesíteni lehet, azonban az emberi jogi e, egyezményből származnak ezek. Akik a kartát létrehozták, nagyon is tisztában voltak azzal, hogy milyen nehézséget jelent az ilyen jogok érvényesítése, bár akkor csak 15 tagja volt az EU-nak. Nem tudom, hogy az EU a, ezeket a jogokat el tudta volna fogadni, hogyha, tehát ezt a kartát létre tudta -e volna hozni, hogyha nem lett volna már meg az esetjog az egyezmény követően. Hiszen a kettő nagyon szoros összefüggésben van egymással. Ahogyan mindannyian tudjuk, az alapjogi karta szövegét frissítették, és megpróbálták egyszerűsíteni, hiszen a 21. században vagyunk, és azt szeretnénk, hogyha mindenki megértené az alapvető jogokat, tehát azt akarjuk, hogy az átlagember is megértsen, ne csak a jogászok. Ezért ezeket összefoglalva sorolja föl a dokumentum, listákat említ, például az ötös cikket, az igazságos bírálathoz való jogot, a biztonsághoz való jogot, a családi jog, a gyülekezési jog, a vallás szabadságának joga, és így tovább. A karta tehát ugyanezt a megközelítést alkalmazza, összefoglalja ezeket a jogokat, azonban visszautal az egyezményre, és ez rendkívül fontos azért, mert a karta nem adhat alacsonyabb mértékű védelmet, mint az egyezmény. És bizonyos esetekben a karta kibővíti az egyezményben szereplő jogokat, mint például a 14-es cikkelyben az oktatáshoz való jog ez, vagy a képzéshez való jog esetében, illetve ö, ingyenes, kötelező iskolázatság tekintetében. Természetesen üdvözöljük ezeket a változtatásokat, és bizonyos mértékben ezek az Európai Uniós jogból származnak illetve az Európai Uniós esetjogból. A karta tehát olyan jogokat öm, taglal, amelyek az esetjogban benne vannak. Van egy ilyen fejlődési folyamat, és természetesen az esetjogban folyamatos fejlődés látunk, nem akarjuk, hogy ezek köbevésett szavak legyenek. Ott van a médiaszabadság, a gyülekezés szabadság, illetve van még valami, ami rendkívül fontos véleményem szerint, ez pedig az, hogy nem lehet egyéneket kitoloncolni egy-egy országból, amikor nem megfelelő bánásmódnak kockázata merül fel, majd egy konkrét esetről is szeretnék beszélni a későbbiek folyamán. Ez pedig azt jelenti, hogy a karta bizonyos esetekben nagyobb mértékű védelmet, bizonyos esetekben pedig alacsonyabb mértékű védelmet nyújt, mint az egyezmény, és ez az első esetben rendben is van, hiszen megfelel az egyezménynek. Az 52 per 3-as cikk kimondja, hogy ez mennyire fontos, hiszen ami benne szerepel az egyezményben, az a minimum. És ezért kívánatos az, hogy nagyobb mértékű legyen a védelem. Nagyon sok bírói döntés esetében, amikor megvan annak a lehetősége, hogy növeljük a védelmet, akkor ezt természetesen megpróbáljuk megtenni, ez volt a transzexuálisok esetében is a helyzet, illetve volt egy másik nagyon technikai jellegű eset. Fontosnak tartom azonban a törvények retroaktivitását, illetve amikor tehát lehetőséget nyújt a karta arra, hogy egy kicsit tovább lépjünk, és az alapvető jogokat tovább vigyük, akkor ezeket a lehetőségeket megragadjuk. Aztán természetesen ott van a stimuláció kérdése mindkét oldalról, tehát reciprok módon kell, hogy ez működjön. Aztán az politikailag, illetve jogilag is lehetetlen lenne, hogy alacsonyabb szintű védelmet biztosítsunk, mint az egyezmény, és ezért az 52.3-as cikk általános kitételei kimondják, hogy az egyezményben garantált jogokat garantálja a karta, és ezen jogok ugyanúgy érvényesülésre kerülnek, mint az egyezményben. Ez rendkívül fontos, annyira, hogy könny nélkül tudom, hiszen az 52.3 kimondja ezután, hogy nem akadályozza meg ez a kitétel, hogy az Európai Unió joga még bővebb védelmet biztosítson. Következetesnek kell lennie az egyezménynek, illetve a kartának, és ezért az egyezményre, a jegyzőkönyvre és az esetjogra is érvényes. Összefogásképpen azt mondhatjuk, hogy a karta szerzői úgy döntöttek, hogy a kartának folytatnia kell az egyezmény szellemiségét. És most térjünk át az a előadásom második részére, hogy a karta és az egyezmény hogyan dolgozik együtt. Ahogyan önök is tudják, az Európai Emberjogi Bíróság illetve az Európai Bíróság rendszeresen találkozik egymással, és informális és formális keretek között is. Costa elnök úr most egy-egy brit úr választotta föl, váltotta föl, azonban Costa és Kuris urak egy közös dokumentumot hoztak létre, megvizsgálvának a csatlakozás kérdéseit, hiszen megpróbáltak következetességet biztosítani a két szöveg között, és természetesen ott van az 52 per 3-as híres cikke, amire már utaltam, amely alátámasztja az ő megjegyzéseiket, és kimondja, hogy hasznos lehet a két szöveg paralel értelmezése. Úgy érzem, hogy mindez 2010-ben indult, útjára, amikor az 52 per 3-at először alkalmazták, és ez mutatja, amit mondtam, érdekes lenne megvizsgálni, hogy Levic bíró úr, aki az Európai Bíróság bírája egyetérte az én megközelítésemmel, véleményem szerint azonban, azonban jól működtek a döntések. Szeretnék egy 2010-es ügyre utalni, a polgárügyekben a bírói együttműködés területén, különösen a gyermekek gyámságát illetően, illetve a nem összeházasodott szülők gyermekének gyámságát illetően. A 52 per 3 cikk értelmében biztosítani kell azt, hogy a karta legalább olyan mértékű védelmet biztosítson, mint, a, mint az egyezmény. Nagyon érdekes mindezt megvizsgálni, és hogyha megnézzük a hozott határozatokat, illetve a végkövetkeztetéseket, akkor érdekes dolgokat látunk. Seke Enland Hessen ügyét szeretném fölvetni, illetve a magánjog kérdését az 52-es és 53-as cikkeit kell érvényesíteni. Tehát az egyezményben szereplő jogokat, jogok nem sérülhetnek. Aztán hatékony jogvédelmet kell biztosítani, amelyet az Európai Uniós jogszabályok írnak elő, illetve ott van a jogi segítségnyújtás is, a jogi entitások számára. Tehát a határozatok mind ugyanezt a megközelítést követelik. A Európai Bíróság azt mondta, hogy az Emberi Jogi Bíróság esetjogát kell alapul venni. Nem fogok végigmenni az összes eseten, hiszen nincsen erre most időm, de mégis nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Dublini egyezmény alkalmazása hogyan valósult meg. Itt a menedékügyök, menedékügyről, menedékkérőkről van szó az Európai Emberi Jogi Bírósághoz vittek egy ügyet, és egy előzetes döntésért fordultak az Európai Bírósághoz. Ez az MSS ügy Belgium és Görögország, kontra Belgium és Görögország. Ebben az esetben az Emberi Jogi Bíróság úgy döntött, hogy egy köztes, a köztes országba való áthelyezése az adott személynek, fölveti annak a problémáját, hogy a, a végső elhelyezés, a végső célországban történő elhelyezés esetleg nem megfelelő bánásmód veszélyét veti föl. Simplement, elle dit que l'interprétation doit se faire comme un renvoi dynamique, parce que la jurisprudence de la Cour ez azt jelenti, hogy dinamikus formában ö, tudunk tovább lépni, és megpróbáljuk a, a két ö, döntést ö, összefogni. Nagyon röviden, ami a komplementaritást illet, illetve a csatlakozást, elmondtam, hogy először nagyon is pessimisták voltunk, pedig ennek az ellenkezője történt. Korábban azt gondoltuk, hogy az egyezmény egy alternatívát fogadni, és most pedig pontosan az ellenkezőjét látjuk, ez eh, logikus és természetes kiegészítője a kartának. Ott van a Lisszaboni szerződés, illetve az egyezményhez való csatlakozás eh, perspektívája. Megvannak a szövegek, és igazuk volt eh, akkor, amikor azt mondták, hogy megvan erre a politikai akarat, illetve különböző modalitásokat kell alkalmazni, Ezekne, ezeket is most vizsgáljuk meg. Ehhez azonban ezt a politikai akaratot kell föllendíteni, érvényesíteni, így juthatunk el csak oda, hogy csatlakozunk az egyezményhez, és így az európai kontinens az emberi jog valódi térsége lehet. És azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Köszönöm szépen. Rögtön át is térnék a következő meghívótunkra az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége Egyenlőség és Polgári Jogok Osztály Kutatási Programigazgatója következik, Toggenburg úr. Köszönöm szépen, tudom, hogy nincs sok időnk, de röviden beszélek, megígérem. Először is biztató megjegyzéseket tennék, szerintem nagyon fontos a alapjogi karta, és a parlamentnek mindenképpen beszélni kell erről mindig. Szerintem a bizottság jelentése, a kartam jelentéséről az ügynökségi jelentés, illetve a parlamenti jelentés nem átfedés, örülök, hogy mind a három megvan, és úgy gondolom, hogy szimbiózisban élnek együtt ezek a jelen, jelentések, jóhitékony hatással vannak kölcsönösen egymásra. Utóbbi éves jelentésünkben a tizedik jelentésünket a tizedik fejezettel egészítettük ki, ezek a nemzetközi kötelességek fejezet, talán ezt már megkapták. Levic úr utalt erre, Levic Bíró úr, az Európai Unió nem fedi le tökéletesen az e, a, a, a alapjogokat, és ezért fontos az együttműködés az Európa Tanács és az Európai Unió között. A közös e, alapjogok európai, köré, európai területéről is szó volt, nos ezt, ezt, ezt próbáljuk meg, meg, megvalósítani. A mai napon az új adatokkal szerettem volna önökkel megismertetni. Ezt nem tudom sajnos meg megtenni, mert a Bécsi ügynökség csak két nap jelentette meg az adatokat, még mindig nem elemeztük, összesítettük őket. Nem tudom ezt most itt elmondani a Libe Bizottságban. 2011-ben azonban rendkívül sok adatot és elemzést jutottunk már el a parlamentig. Úgy gondoltuk, hogy ez mindenképpen fontos a, a, a idei kihívásaihoz. Ebből néhányat felszól, felsorolnék. Egy héttel ezelőtt itt a bizottságban járt egy kollégám, és a ö, illegális helyzetben lévő migránsok helyzetéről beszélt, az ő egészségügyi, problém, egészségügyi helyzetükkel kapcsolatos problémákkal. A, ö, a mentális, mentál higiéni, mentál egészségügyel, illetve a tanulási nehézségekre rendelkező emberekkel is foglalkoztunk korábbi anyagaiban. Júniusban is itt jártunk, arról számoltunk be, kisebbségi, nemzeti kisebbségekbe tartozó személyek ről hogyan rendelkezik, illetve mennyiben lehet megvalósítani a Lisszaboni szerződésben rejlő dolgokat, azt gondolom, hogy ez is pozitívum. Aztán a görögországi szárazföldi határral kapcsolatos problémáról is beszéltünk, aztán a foglalkoztatási piacról, és volt egy jelentésünk, illetve beszámolónk. De van itt még egy dolog, ami az összes alapjog szempontjából fontos, ez az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, és ez ideje is tartozik a mai ö, meghallgatáshoz. Itt azt állapítottuk meg, hogy a Lisszaboni szerződés után természetesen jobb az Európai Unióban az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, de mindig sok a probléma, például túlságosan hosszú az ügymenet. Ez egy általános probléma a tagállamokban. Aztán nagyon magasak a ezzel kapcsolatos költségek, tehát a bírósági költségek, az ügyvédek díjai, erről is mindenképpen beszélnünk kell, illetve hogy kiférhet hozzá egy-egy bírósági tárgyaláshoz, illetve egy miből, miből növi, mi növi ki magát tárgyalása ez is csökkentheti az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Az alapjogi ügynökség minden évben nagyon sok adatot gyűjt össze, és arra kérjük önöket, hogy a törvény hozzása a jogalkotás során, ezeket használják fel. A PNR adatokkal kapcsolatban, illetve az európai ö, nyomozási parancsal kapcsolatban is számos dolgot e, eljutatunk már önök közé. És hát azt kell mondjam, hogy már a mondanom végére értem, látja, milyen hatékony voltam. Azt gondolom, hogy nem csak az alapjogok státuszáról kell beszélni, hanem talán ennél fontosabb az, hogy ezeknek a végrehajtását, gyakorlati megvalósítását vizsgáljuk, hogy ez javul, romlik, illetve alapjogi indikátorokra is szükség van. Jó példa erre az ö, bizottság egyik anyaga, EU-s keret a Nemzeti Roma Integrációs Stratégiákra. A következő nyolc évben próbáljuk terepmunkával vizsgálni a helyzetet. Még egy dolog, az alapjogi ügynökség azt hiszem itt hozzáadott értéket jelent. Mi nem azt figyeljük, hogy jogi szempontból hogyan viselkednek a tagállamok, hanem az emberek helyzetét vizsgáljuk. Egy klasszikus alapjogi ö, szerv azt vizsgálja, hogy a kötelességüket hogyan végzik el a tagállamok, mi viszont azt nézzük, hogy milyen jogaik vannak a polgároknak. A komoly felméréseink vannak, például a romákat vizsgáltuk, illetve a nem hagyományos szexuális érdeklődésűeket, aztán a zsidó lakosságot is vizsgáljuk, illetve a nők elleni erőszak kérdését is. Adatokat gyűjtünk, és remélem, hogy jövőben ezeket az adatokat majd felhasználják. Köszönöm szépen, hogy az elnök, nagyra értékelem ezt a hihetetlen hatékonyságot, és már is megadom a szót Emma McAudának, az Ír Emberi Jogi Bizottság vezetőjét. Tessék. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát megpróbálok az előző hozzászóló nyomába érni hatékonyságban. Második alkalommal fordul elő, hogy egy nemzeti emberi jogi bizottságot meghívnak, ennek nagyon örülünk. Örülünk, hogy a munkájuk középpontját, középpontjába kerülünk mi is. 6-7 percben beszélnek, beszélnék a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságokról, lehet, hogy nem mindenki ismeri őket, aztán egy, egy európai csoportot ismertetnék, hiszen ennek tagja vagyok én is, az elnöklöm. A Skót Emberi Jogi Bizottság volt a soros elnök eddig, és most pedig Írország következik. Aztán arról beszélnék, hogy az európai nemzeti jogi, emberi jogi intézmények szempontjában mennyire fontos a karta, megnézem, megnézzük aztán, hogy milyen ajánlásaink vannak, és végül a prioritásokról beszélni. Nos, az EU tagállamokban az emberi jogi intézmények foglalkoznak kutatásra, szakpolitikával, promócióval, képzéssel, a jogszabályok vizsgálatával, különböző jogi megnyilvánulásokkal, úgyhogy nagyon fontos szervek ezek, és nagyon széles mandátumra van szükségük, hogy ezáltal a kormánytól függetlenül működhessenek a civil társadalom és az állam közötti üres helyet vagy harmadik helyet foglalják el, nem tartoznak hozzá az állami apparátushoz. Az európai csoportja ezeknek a nemzeti emberi jogi intézményeknek 36 tagú, illetve 36 tagja van az Európa Tanácsból, ezekből 22 olyan tagja van, amely teljes mértékű, teljes jogú tag. elképzelhető, hogy tehát a tagállamok máshogy viszonyulnak ehhez a kérdéshez, van, ahol bizottság van, emberi jogi bizottság, van, ahol intézmény, van, ahol ombudsman. A lényeg az, hogy függetlenek legyenek. akik a párizsi alapelveket elismerik ezen tagállamok közül, tehát az A stítusz, státuszúak, azoknak mindenképpen jogszabályban rögzített emberi jogi alapjaik vannak. Ez az európai csoport az említettem, ez egy regionális csoportosulás, így aztán az ENSZ, az Európa Tanács állandó partnerünk, és egyre többet működünk együtt az EU-val is. Milyen munkát is végeznek ezek a nemzeti intézmények, például a bevándorlás, a LGBT jogok, a börtönkörülmények, a rendőrségi túlkapások, a gyermekek kizsákmányolása, a csempészet, stb. stb. Most rátérnék a kartára. Hát ennek a kartának a jelentősége azt hiszem, hogy korlátozott. Ez azért van, mert hatája nem világos még a tagállamokban. a kartában megjelenő jogokra vonatkoznak helyi, tehát tagállami jogszabályok is, ezért nem olyan jelentős ennek a szerepe. Sok nemzeti emberi jogi intézmény ugye foglalkozik a börtönökkel, illetve a gyerekek helyzetével, nagyon nehéz itt a kapcsolatot megterinteni a kartával. Lehet, hogy a téma miatt is így van ez azért, és nem olyan fontos a karta. Aztán a karta értelmezése. sokszor ez még nem volt, nem teljes. A bevándorlással kapcsolatban említhetjük az Ambrano esetet. Azt hiszem, a jövőben a tagállamok, illetve a tagállami eh, emberi jogi intézmények szempontjából eh, világosabb lesz majd a karta tartalma. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a kartával kapcsolatos információcsere tagállamok között, illetve jó lenne, hogyha hogyha más emberi jogi szervezetekkel is megnőne a, a, a információcsere ezzel kapcsolatban. Aztán nagyon fontosak az ilyen alkalmak, mint a mai, hogy az Európai Parlamentben elmondhatjuk véleményünket. Tehát ez mindenképpen ö, tudatosító, ismeretterjesztő jelleggel is jár, bír. más ajánlásaink is vannak, ebben most nem mennék bele. Most rátérnék a prioritásokra az európai csoport prioritásaira. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években elmélyülhet az együttműködésünk az EU-val. Például az Euró- európai kartához való hozzáférésről, hogy milyen az ehhez való csatlakozás milyen gondokkal jár. Aztán a fogyatékkal élő személyek jogainak vizsgálata is természetesen foglalkoztat minket. Van még egy prioritásunk, egy harmadik prioritásunk. Miután mi vagyunk a soros elnökök most, Írországban úgy gondoltuk, hogy a jogalkotást mindenképpen, illetve a jogszabályokat mindenképpen felül kell vizsgálni, meg kell nézni azt, hogy, hogy az euró, meg kell nézni azt, hogy hogy lehet elérni, hogy a jogszabályalkotás már kezdeteknél keresztül menjen egyfajta, vagy átmenjen egyfajta emberi jogi szűrőn. illetve meg kell nézni azt is, hogy EU-s ratifikáció után egy-egy jogszabály milyen értelmezést kap az Európai Bíróságon. Egész röviden ennyit tudtam volna mondani, köszönöm. Uh, köszönöm, Mekauda úr. Nagyon örülök, hogy uh, sikerült így betartani az időt. Judith Sunderlandet kérem fel, uh, a Human Rights Watch nyugat-európai kutatóját, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma én most a polemia felé terelem a vitát azok alapján, amik az első szekcióban hallhattunk. Ahogy mind tudjuk, volt egy optimista pillanat, amikor a Lisszaboni szerződést elfogadták, és amelynek keretében létrehozták az Európai Emberi Jogok biztosát is, és ezt az optimizmust segítette az is, hogy Redding Reding biztos asszony zéró toleranciáról beszélt az emberi jogi sértésekben. Sajnos ez az optimizmus alább hagyott. A bizottság elsős éves jelentése kritizálta a tagállamokat, és azt hangsúlyozta, hogy ahogy korábban beszéltük, a karta korlátairól mint beszélt. Reding biztos asszony elmondta, hogy amikor a jelentés megjelent, a karta inkább útmutató volt, mint irányadó. Az Európai Bizottság válaszában francia politikát sorolt fel, és az ők eljárását a romák illetően megmutatja, hogy mik, milyen aggodalmaink vannak. Reding biztos azt, hogy nagyon határozott állásfoglalt a franciai romák helyzetét illetően, és a romák kiüldözését illetően, akik ezek után Romániába, Bulgáriába mentek. Redding asszony nagyon határozottan reagált egy administratív körlevélben, amelyet a belügyminiszternek írt augusztus 5-én, és amely azt kérte, hogy a prefektusok rendszeres intézkedésekkel számolják fel ezeket a táborokat, és azonnal utasítsák ki a idegeneket. Az európai ö, roma ö, polgárok kiütesítése Franciaországban ö, ennek tekintetében a francia civil szerzetek 2008-ban formális panacot nyújtottak be, de semmiféle intézkedés nem történt. 2010-ben az volt az újdonság, hogy nagyon egyértelműen látható volt a kampány, nagyon sok média figyelmet kapott. Ekkor 2010-ben a bizottság már adott választ, és jogsértési eljárásokkal fenyegette Franciaországot, <clears throat> hogy megvizsgálják, hogy Franciaország teljesíti a szabad mozgás irányelvét. Módosításokat vezettek be az immigrát bevándorlási törvénytervezetbe, és ezeket a módosításokat elfogadták idén jú, júniusában. Annak ellenére, hogy jelentős hiányok vannak ebben a jogszabályban, továbbra is megkülönböztetik a roma állampolgárokat a francia hatóságok. Az Európai Bizottság nyilatkozatot adott ki augusztusban idén, és elmondta, hogy elégedetlen a kormány intézkedéseivel. A Human Rights Watch elmondta, hogyha volt átfogóbb dokumentum, mint egy sajtónyilatkozat, akkor abból nem látunk semmit. A Human Rights Watch nem osztja a bizottság értékelését, eh, ezzel sem jogi, sem gyakorlati szinten nem foglalkoztak, szerintünk. Van csomó jegyzetem, eh, de az időszüke miatt inkább eh, át, átugrom az apróságokat. Hadd mondjam el, hogy nagyon aggaszt minket a jog, jognak néhány rendelkezése, amely a romákat célozza meg, és eltávolításokat teszi lehetővé, és amely magas szintű politikai nyilatkozatokkal társul, amelyek románokra, bolgárokra hivatkozik, és a táborokban való helyzetekre egyértelművé téve, hogy a rendelkezéseknek az volt a szándéka, hogy a roma állampolgárokkal kapcsolatban használják fel ezeket más euró, európai országokban. Továbbra is aggaszt minket az, egy, az egyéni értékelések hiánya, akkor, amikor az embereket egy ország elhagyására szólítanak fel, valamint a e, romákat érető e, diszkrimináció folytatása. A bizottság tevékenysége válaszul a francia hatóságok intézkedésére, társul annak válaszával a magyarországi eseményekre, amiket korábban említettem, valamint a görögországi eseményekre. A bizottságnak ez a válasza azt is illusztrálja, hogy mennyire nem szívesen avatkozik be Említettük korábban, hogy a parlamentet dicséret illeti, eh, mert gyorsan reagált a magyar, magyar nagy problémás médiatörvényre. A média főbiztos eh, eh, szabálysértési eljárása fenyegették meg. Az elfogadott változtatások márciusban a nyomásra nyomásra adott válasz, válaszul jelentős problémákat hagytak megoldatlanul. Nem egyértelmű a, a szabályok határa, és az sem egyértelmű, hogy mi, mi a feladata a kormány által kinevezett testületnek. A kormány elfogadta az új média törvény, törvényt és figyelemmel követi megva, megvalósítását, ezért az Európai Parlament munkáját ismerjük, ismerjük el Eh, amely nyilatkozatot fogadott el márciusban, és kijelentette, hogy Magyarország nem lépett túl sokat. Ami a görögországi menekültügyi válságot illeti, a bizottság eh, eljárást indított Görögországgal szemben, és szóba hozta a elzárási eljárások hiányosságait, annak ellenére, hogy folyamatosan meg, ezeket a szabályokat, technikai segítséget ígért. Ezek eh, elszigetelt eset, esetek, amelyben látjuk, hogy a bizottság nem szívesen a, a, alkalmazza a rendelkezésére álló eszközöket. Ezzel szemben eh, más EU jogi területeken, mint a kereskedelmi jog és a versenyjogban a bizottság eh, hajlandóságot mutat, hogy, mutatott, hogy, ez, hogy a e, jogsértő országot bíróság elé e, hívja. A bizottság nulla, zéró toleranciás politikát jelentett be, és hajlandóságot mutatott arra, hogy, hogy az szabálysértési eljárásokban a tagállamokat bíróság elé e, hívja. Hiszünk abban, hogy amikor egyes tagállamokban jogsértések történnek, a bizottságnak proaktívnak kell lennie, ahogy, mint a francia, ahogy a franciaországi esetben is. A bizottságnak konkrétan tanácsot kellett volna adni a, a jogalkotói folyamatban, és véleményt kellett volna nyilvánítani az intézkedésekről, az ilyen intézkedéseket a LIBE és az alapvető jogi szervezetek is támogatták volna, akik aggodalmukat fejezték ki a hatályban lévő jogszabályokat illetően. Sokat beszéltem a bizottságról, hiszen az felügyeli az EU jogszabályait, de a parlamentnek is fontos szerepe van. A tanácsnak meg kell erősítenie az emberi jogi munkacsoportok munkáját, hogy hiteles, hatékony fóruma legyen az a jog, jogsértések feltárásának a tagállamokban. Van ennek egy partnere, amelyben az európai jogi politikákat vitatok be a külügyi, visza, visza, külügyi viszonyokban. Ennek a testületnek széles felhatalmazása van az emberjogi eh, jogsértések felderítésével egyes országokban, és nagyon hasznos lenne, hogyha azt, látna, azt látnánk, hogy ez a eh, testületnek eh, egyértelmű mandátumot adnak, hogy elemezhessék az egyes országokra vonatkozó helyzeteket az EU-n belül. A parlament, amely nyomást gyakorol a bizottságra, meg kéne dob, kettőznie erőfeszítését az EU tagállamainak jogsértéseit feltárásában, és gyakoroljon nyomást az in, azért, hogy a bizottság töltse be szerepét. Másik ajánlás az lenne, hogy a parlament támogassa egy éves intézményes emberi jogi fórumot, például egy ilyen eh, meghallgatás formában, formájában, eh, és biztosítsa azt, hogy ebben minden tagállam vegyen részt, valamint a bizottság és a tanács titkársága, valamint a regionális és eh, helyi szintű szakértőket is hívjon meg. Magas szintű fórumnak kellene lennie, amely stratégiai kérdésekkel foglalkozik. Van már egy ilyen éves fórum emberi jogi kérdésekben az EU külügyi szolgálatánál, és ennek a munkáját lehetne kiegészíteni hasonló fórummal, ahol ország, az országokra vonatkozó kérdéseket lehet megvitatni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Kérem, a képviselőinket. Kérem a képviselőket, ki szeretne hozzászólni, mert ha ne, nem, akkor azonnal rátérünk a harmadik szekcióra. Köszönöm az előadóknak hozzászólásukat. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött Brüsszelbe, és a harmadik szekció előadóit kérem, hogy jöjjenek ki. Hastings, Hastings urat kérem, hogy ő szóljon először. Ebben a harmadik szekcióban. Köszönöm szépen. Sorry. I'm sorry, I apologize. Okay, so let's continue. Folytassuk tehát a meghallgatást. We'll ask uh, Mr. Hastings, who is a regular Libe guest. Hastings úr, aki a Libe Bizottság rendszeres vendége, az adatvédelmi biztost arra kérem, hogy ő is mondja el előadását az adatvédelmi, illetve magánjogi kérdések szempontjából. Hastings úr, öné a szó. Először is köszönöm szépen a Libe Bizottságnak, hogy meghívtak erre a mai napi konferencián. Rendkívül fontos témáról van szó természetesen, és időt kell szánnunk arra, hogy értékeljük és megvitassuk a karta ö, megvalósítását, illetve megnézzük azt is, hogy ez hogyan hat ki, vagy hogyan kell, hogy jobban kihasson az állampolgárokra. És igazából ezért is ültem végig az egész meghallgatást. Két évvel azután, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett, arra a következtetésre jutottam, hogy legalábbis a saját szakterületemen, a magánjog és az adatvédelem területén a karta kötelező, jogilag kötelező érvénye valós értékeket hozott. Nézzük meg, hogy a Lisszaboni szerződés és a karta amely ugye most már kötelező érvényű, hogyan változtatta meg az adatvédelmi architektúrát Európában. A kartának az egyik újdonsága, amelyet ünnepélyesen ugye politikai dokumentumként jelentettek be 2000 decemberében, egy adatvédelmi kitételt tartalmaz a 8-as cikkelyben, ami természetesen szorosan kapcsolódik a magányokhoz, azonban megvolt a saját hatásköre. Ez, az, ez a kitétel bizonyos adatvédelmi ö, intézkedéseket Európai Uniós szintre hoz. Az adatokat ö, méltányosan és megfelelő célból kell feldolgozni, illetve az illet, a személy, illetékes személy jóváhagyásával, valamint mindenkinek joga van az adatokhoz való hozzáféréshez, a róla szóló adatokhoz való hozzáféréshez, illetve annak korrekciójához, és végül, de nem utolsó sorban, a szabályoknak való megfelelést egy független hatóság fogja ellenőrizni. És valóban, ahogyan az Európai Bíróság ezt kimondta egy Németországgal szembeni ügyben, ez a független felülvizsgálati hatóság lényeges részét képezi az adatvédelemnek. A Lisszaboni szerződés életbe lépésével az adatvédelemhez való jog valós, valóban egy általános Európai Unió, uniós jog lett. Az adatvédelem az egyik olyan jog a kartának, amely benne van az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkejében, amely kimondja az adatvédelemhez való jogot, illetve külön jogi alapot hoz létre az Európai Uniós adatvédelmi szabályokra vonatkozóan. Ez egy olyan terület, ahol valóban az EU megfelel az előírásoknak. Ez a kettősség mutatja, hogy mennyire fontos az adatvédelem, a személyes adatvédelem. A Lisszaboni szerződés nagy lendületet adott az adatvédelmi kultúra kialakításához Európában, és természetesen az internetes társadalom, illetve az internetes technológia világában ez egy nagyon szükséges fejlemény volt, hiszen a személyes adatok nem ismerik a határokat, és keringenek az éterben. A bizottság keményen dolgozik az adatvédelmi szabályok kialakításának, a keret kialakításán, és a, keret már létezik, a kihívás viszont az, hogy átfogóbb és hatékonyabb szabályokat hozzunk létre a gyakorlatban, illetve bizonyos tekintetben adminisztratív szempontból könnyebbé váljanak, és magas szintű védelmet biztosítsanak az Európai Uniós állampolgároknak. A felülvizsgálati folyamatban jó pár paramétert meghatároz a 8-as cikkeje a kartának, és a bizottságnak például a jelenlegi adatvédelmi keret felülvizsgálatát arra kell, hogy felhasználja, hogy a felügyeleti hatóságok tagállami szinten, illetve Európai Uniós szinten is, ahol erre szükség van, hatékonyak, és valóban el is tudják végezni a munkájukat teljes függetlensége alatt, vagy mellett, ahogyan ezt az Európai Bíróság is kimondja. A Lisszaboni szerződés tehát megváltoztatta az adatvédelem alapvető architektúráját, és egy, a jelenlegi szabályok felülvizsgálatát vonta maga után. Ennek eredménye, eredményét majd hosszú távon látjuk, nézzük, hogy mit mondhatunk a, a karta megvalósításáról az elmúlt két év tekintetében. Ezen a területen voltak-e konkrét gyakorlati hatásai? Azt hiszem, hogy az adatvédelem területén mindenképpen két fejleménnyel szeretném ezt illusztrálni az elmúlt két évből. Az első a Seke ügy, amelyről már szóltunk ma délután, tehát ez egy 2010 novemberi ügy, illetve a karta hatékony megvalósítására vonatkozó bizottsági közlemény 2010. októberéből. Ami a ügyet illeti, a bíróságnak választ kell adni arra a kérdésre, hogy az Európai Uniós jogszabály, amely kimondja a mezőgazdasági alapból pénzt kapó gazdálkodók nevének közzétételét megfelele a magánjoghoz, illetve az adatvédelemhez való jog, ahogy ezt az Európai Karta kimondja. A bíróság egy nagyon fontos döntést hozott, amelynek hatása meghaladja az adatvédelmet, illetve a magánjogot, törölte ezt az Európai Uniós jogszabályt azért, mert ez megszegte a magánjoghoz való jogot, és bár ez a közzeltétel, ennek a, megvolt a maga érdeme, mégis a bizottság úgy döntött, hogy ez aránytalan intézkedés volt, azért, mert semmi nem mutatta azt, hogy a jogalkotó kevésbé intruzív módszereket megfontolt volna. Ez a döntés, ez a bírósági döntés pedig megerősíti azt, hogyha az Európai Uniós jogalkotó olyan intézkedést hoz, amely érinti a magánjogot, vagy azt sérti, akkor a hatástanulmány során alternatív, kevésbé intrúzív módszereket kell, hogy feltárjon, és igazolnia kell a végső döntését. Más szóval, nem zártak ki azt, hogy a gazdálkodók neveit közzé tegyék, hanem a nagyobb óvatosságra hívta fel a figyelmet, illetve az arányosság elvére. Ami pedig a seke ügyet illeti, ez az alapjogi reflexre utal, a karta megvalósítását illetően, és ez a második gondolat, amit ki szeretnék emelni. A bizottsági közlemény szerint a karta iránytűként kell, hogy szolgáljon, tehát nem bot, de hogyha komolyan vesszük, akkor egy nagyon fontos eszközről van szó. A közleményben megfogalmazottak a arányossági tesztet meghaladják, amikor új jogalkotásról van szó, amelyre vonatkozóan a bizottság egy ellenőző listát hozott létre. A bizottság azt is hangsúlyozta, hogy ex post, tehát utólagos értékelésre van szükség a már meglévő jogszabályokat illetően. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez az utólagos értékelés rendkívül fontos, különösen a magánjog és az adatvédelem területén, hiszen ez egy olyan terület, ahol az eh, Európai Uniós jogalkotó a 9-11 utáni időszakban különösen eh, intrúzív módon járt el, hiszen hatalmas adatbázisokat eh, hoznak létre az Európai Uniós eszközök, illetve határon átnyúló adatforgalmat, ezeket pedig értékelni kell, ahogyan erre többször is rámutattunk. Illetve arra is felhívtuk a figyelmet, hogy rendszeresen jelentést kell készíteni ezen eszközök hatékonyságáról. Több éve működik már ez az eszköz, és ez azt jelenti, hogy bizonyíték alapú értékelést kell tudni készíteni arra vonatkozóan, hogy ez az intézkedés hatékony-e, működik-e, avagy sem, illetve valóban szükséges, hatékony eszköznek nyilvánul-e. És ez pedig egy nagyon fontos eleme a teljes rendszernek. A jelenlegi adatmegőrzési irányelv és jó példa. A bizottság komolyan veszi ezt a kérdést, hiszen a közleményben meghatározott ambícióit megpróbálja figyelemben, figyelembe venni, minőség és mennyiségi adatokat kíván begyűjteni, annak érdekében a jelenlegi eszköz szükségességét igazolja. Ez egy elég nehézséges folyamat, hiszen a tagállamok nem örülnek nagyon a statisztika begyűjtésének, nem igen hajlandóak ezeket az adatokat megadni, de mégis ez a gyakorlat folyik, egy tanulási gyakorlatról is szó van, egy gyakorlási feladatról, és szeretném, hogyha ez szélesebb körben is alkalmazásra kerülne. Hiszen ez lehet a norma más EU-s eszközök tekintetében, amelyek érintik a, a magánjogot, illetve az adatvédelmet. Tehát a sekert döntés, illetve a közleményre vonatkozó kommunikáció bizonyítja, hogy a kartának konkrét hatása volt az elmúlt két évben. Közvetlenül egyrészt az állampolgárokra, hiszen például a gazdálkodók neveit most nem teszik közé, illetve közvetett módon, érinti az állampolgárokat, hiszen az EU jogalkotót bizonyos követelmények kötik. Elemzése az alternatív intézkedéseknek, illetve egy expost elemzést. A jelenlegi adatvédelmi rendszer, amelyet a karta hozott létre, természetesen nagyon nagy hatással lesz majd a közeljövőben. Mint adatvédelmi biztos, továbbra is figyelemmel követjük majd a helyzetet, és meggyőződünk arról, hogy az Európai Uniós intézmények napi munkájuk során, illetve az Európai Uniós jogalkotó valóban az alapjogi iránytű alapján navigálnak, amelyet a karta határoz meg, és ezért reméljük, hogy hozzájárulhatunk a karta hatékony megvalósításához az előttünk álló kihívásokkal teljes időszakban. Köszönöm szépen! Most pedig Pierre Bossan úr következik, a Szociális Platform igazgatója. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ez az utolsó panel. Um, exchange with you. Uh... És ilyenkor már nem könnyű az ember dolga, ezért nem annyira arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehetne ezt a kartert hatékonyabbá tenni, hanem arról szeretnék beszélni, hogy a, a polgárok számára hogyan lehetne ezt láthatóvá tenni. Mi is a szociális platform, kik vagyunk mi, 45 európai NGO-nak a szervezete vagyunk, akik alapjogokkal foglalkoznak. Hogyan, mi is az alapvető jogokból való részesülés előfeltétele? Négy korlátról szeretnék beszélni. Az első a szegénység és mély szegénység, a második a fogyaték, a diszkrimináció a harmadik, és a negyedik pedig a tagállamok obstrukciója, tehát nem hajlandóak a tagállamok a kartát megvalósítani. Ezek akadályozhatják meg a polgárt abban, hogy hozzájuthassanak a kartához. Kérdés az, hogy az Európai Unió ezért, ennek ellenére mit tehet? Szeretném kiemelni az európai szakpolitikák és a karta közötti kapcsolatot. Hogyan lehetne a karta, a karta céljait, megkülönböztetni a kartát, mint eszköz. Hogyan lehet ezt a két dolgot megkülönböztetni? Hát ugye magán a kartán keresztül akarunk el javulást elérni, vagy olyan szakpolitikánkon keresztül, amelyek a kartát használják. Nem szeretnék itt prédikálni, mert mindenki pontosan tudja, hogy a jelenlegi gazdasági válságnak mink a következményeit. 88-ban és már több millió szegényünk volt, most viszont azt láthatjuk, hogy sokkal több szegény él Európában. Ez tehát az egyik dolog. A második dolog, ugye mi politikusok itt is jelen vagyunk Brüsszelben, de más országokba is eljutunk, látjuk a helyzetet, és itt szeretném Martin Luther Kingre fölhívni a figyelmet, aki 67-ben azt mondta, miután 13 éve harcolok a polgári jogokért és a rasszizmus ellen, azt mondom, hogy ha ismét, hogyha újra kéne kezdenem, akkor most a szegénységgel kezdeném. Miért is? Azért, mert hogyha az ember elszegényedik, akkor nem csak egy szegénységi csapdába esik bele, hanem egy jogi csapdába is. Az el, két példával élnék, az első belga példa. Bárkivel megesett, hogy elszegényedik, például házukat elvesztik, elvesztik a tartózkodási engedélyüket, így nem tudnak szavazni, nem kérhetnek szociális támogatást. Összes alapjogukat elvesztik, amelyek a kartában fel vannak sorolva. A második példa, ez valószínűleg a parlament weboldalán is rajta van, egy Dán példa. 2010. decemberében a rendőrség elment egy ö, otthonba, ahol ö, ahol hajléktalanok laktak, és a rendőrség ö, az ott tartózkodó ö, nem dánokat elfogta. elfogda. Ez ellentmond a diszkrimináció ellenségnek, illetve a szociális státuszuk alapján is ö, problémát jelentett. Az volt tehát velük a gond, nem az volt a, vel, a, a baj, velük a a baj a rendőrségnek, hogy idegenek voltak, hanem hogy túlságosan szegények voltak. Szóval az Equinet, az egyenlőségi szervek európai hálózata és kimondta azt, hogy a szegények sokkal nehezebb helyzetben vannak, sokkal kisebb az alapjogokhoz való hozzáférésük. A szakértők úgy gondolják, hogy nagyon komoly tanulmányokat kéne készíteni a szociális jogokról, hogyha az ember szegény, akkor nem is jut eszébe, hogy az alapjogokról vélekedjen. Mit tehet az Európai Parlament és az Unió? Ott van ugye a 21-es cikk, a szociális alapon történő diszkriminációs, illetve a szerződés 9. cikke, amely alapján az Európai Uniónak meg kell valósítani a lehető leg, legmagasabb foglalkoztatás, oktatást, stb. stb. Második dolog, a 2020-as stratégia, más európai szakpolitikáknak számos célja a szociális kirekesztés megszüntetése, ott van az oktatási célkitűzés, illetve a foglalkoztatási célkitűzés. A bizottság, a parlament és a tanács ezen érveket módszereket használhatja, használhatná fel annak érdekében, hogy az embereket kiemelje a szegénységtől, és nagyobb hozzáférést adjon számukra az alapjogokhoz. Milyen mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy a mély szegénységben élő személyek is hozzá juthassanak alapjogaikhoz? Itt át is térnék a második témánkra, a fogyatékosságra. A kár, Karta 27. cikkje szerint őket is integrálni kell, de hát ez eddig nem volt teljes mértékben megvalósítható. Mit tehet a parlament és az EU? Kérhetik azt a tanácstól, hogy, a tizen, hogy a, egy irányelv 19. cikkét ö, fogadják el, amely alapján a ö, szociális szolgáltatásokból nem szabad kizárni a fogyatékkal élőket. De van itt még egy példa, a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ határozat, vagy konvenció, egyezmény. Ezt az Európai Uniós tagállamok is aláírták. Nem arról van szó, hogy a fogyatékkal élőknek plusz jogai vannak, itt jogi mechanizmusokról van szó, amelyeket azért kell aktiválni, hogy a fogyatékkal élők is ugyanolyan jogokkal rendelkezhessenek, mint a nem fogyatékosok. Ez a szegénység elleni harc is hasonlít ehhez, hiszen itt is olyan jogi mechanizmusokat kell kidolgozni, amely képessé teszi a szegényeket, a szegénységben élőket arra, hogy alapjogaikhez hozzájuthassanak. A harmadik ilyen korlátról szeretnék szólni, ez a diszkrimináció, az a Karta 21-es cikkéhez kötődik. Itt is több alap, ap, altémánk van, a polgári jogi mozgalom mindig is azt mondta, hogy az alapjogok az oktatáshoz is kapcsolódnak, illetve a jogszabályokhoz is. Ha meg akarjuk változtatni a helyzetet, akkor tehát mindkét úton el kell járnunk, jogszabályokat is kell változtatni, illetve az oktatást is. Az iskolákban a gyerekek, azon gyerekek, akiknek szülei el, a konvencionálistól eltérő szexuális érdeklődésűek még mindig szenvednek, társaik csúfolják őket. Ezen a kérdésen az oktatás segíthet. Aztán van itt még egy diszkriminációs alap, ez a, nemzet, ez a ö, állampolgárság, vagy nemzetiség kérdése, vagy a harmadik országból érkező személyek kérdése. Az ókori Görögországban, hogyha valaki nem egy adott városállamból származott, akkor idegennek titulálták őket. Vagy például azon rabszolgák, akik az USA-ba érkeztek, őket nem is, nem is ö, kezelték emberként. Vagy 64-ig, 1964-ig Amerikában a nőknek nem is volt szavazati joga. Az európai Európában is nagyon későn kaptak szavazati jogot a nők. A papírokkal rendelkező vagy nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok mikor élvezhetnek már alapjogokat Európában? Az, az, az emberi lény alapjogairól beszélünk, nem az európai polgárok alapjogairól. A negyedik ilyen korlát, a tagállamok viselkedése. Nézzünk egy példát. Ez egy belga példa lesz, ugye legtöbben ebben az országban élünk. Amikor szegénységről beszélünk, illetve a jogokhoz való hozzáférésről, akkor a, a, tanícs, a, a tanács, a bizottság és a parlament úgy gondolják, hogy megtették a munkájukat, hiszen megjelentették a kartát. Na jó, de mit tesz a tagállam? A tagállam azt mondja, hogy ahhoz, hogy valakinek legyen, valakinek járjon szo, ö, szociális segély, ahhoz feltételek kellenek. A parlament kiadja egy határozatot, és azt mondják, hogy ez a belga hozzáállás ez nem megfelelő. De lehet, hogy másra van szükség. Olyan jogi mechanizmusokra, amelyek garantálják azt, hogy a karta felülálljon a tagállami viselkedésen, a tagállami obstrukcionizmuson. Másik belga példa. Nem tudom, hogy ma reggel hallgatták-e a rádiót. A helyi szinten a menekült, menekült státuszkérőket, illetve a biztosítás harcban áll egy, egymással. Egyik azt mondja, hogy nincs pénz, a másik azt mondja, hogy nincs megfelelő, nem rendelkeznek megfelelő humán erőforrása. Ez nem így van. Közvetlenül alkalmazniuk kéne a kartát, nem kéne egymással kardoskodni a különböző ügynökségeknek. Még egy dolog. A bizottság egy észrevételet kommentálnám az ügynökségekkel kapcsolatban. Meg kéne azt nézni, hogy az európai szakpolitikákat, illetve a kartát hogyan lehetne úgy megszerkeszteni, hogy kiegészítő jellegük legyen. A Bécsi és a Dublini ügynökségek szerepét kéne világosan látni. Miért is nem működhetnének együtt? Miért nem, miért ne írhatnának közös jelentéseket? Miért nem gondolkodhatnának el közösen azon, hogy milyen mechanizmusokra van szükség? Köszönöm szépen. Köszönjük Boszandónak az előadását. Most az utolsó előadónkat, Tracy Gardot, a Nyitott Társadalom Alapítvány igazságügyi kezdeményezésének vezető jogvédelmi tisztviselőjét kérem, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, Tracy Gard vagyok az Open Society-tól, amely egy globális emberjogi védőszervezet. Nagyon örülünk, hogy meghívott minket a bizottság, és nagyon örülök annak, hogy beszélhetek a munkámról. Azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy az emberjogi alapkartát tiszteletbe tartsák. Az én szervezetem nemzeti, regionális és nemzetközi szinten dolgozik. Két európai ügyről beszéltünk, amelyre mostanában koncentráltunk az Európai Emberjogi Központtal. A roma jogakat szeretnénk megvédeni oktatás és lakhatási területben. A cseh köztársaságba fordult az Emberjogi Bíróságtól abban az ügyben, hogy a roma gyerekeket speciális iskolákba szegregálták, valamint romákat utasítottak ki az országból. Mindkét eset azt mutatja, hogy mennyire, eh, hogy az ideál, ideálok mennyire alátámasztják az a, a jogi kartát. A állampolgárok eh, jogainak védelme veszélyben van. Ezek az esetek jelzik az európai jogsértéseket, amelyben eh, a parlamentnek azonnal cselekednie kell amint az eurokrízis elmélyül, a romák iszák meg annak leginkább a levét, hiszen egyre ellenségesebb a társadalom. Ebben, ilyen bizonytalan időkben arra kérik az Európai Parlamentet, hogy szállja el magát a legszegényebb, legsérülékenyebb csoportok diszkriminációjának harcában. Kevés az, hogy létezik egy eh, alapjogi karta. Jogvédőként tudjuk, eh, nagyon is jól tudjuk, hogy eh, a jog ígérete, amelyel nagyobb ideálikat elősegítünk, ennek megvannak a maga korlátai. A mai üzenetünk az, hogy a kartának másféle támogatásra is szüksége van, különösen politikai gyakorlásra van szükség, hogy az alapvető jogokat eh, megvalósításban is tiszteletben tartsák. Ma azt szeretném megmutatni, hogy ez lehetséges, és ezeket az eseteket szeretném példaként fel, felhasználni. Beszéljünk először Csehországról. 1999-ben az Európai Bírósághoz fordult az igazgatónk eh, a statisztika azt mutatta akkor, hogy a roma gyerekeket 72, et gyakrabban teszik speciális iskolákba. Azért tették, amint ezekbe az iskolákba bekerültek, onnan nem tudtak kitörni. És az a sokkal gyengébb oktatás, amit itt kaptak, korlátozta az esélyeiket később is. 2007-ben megnyertük az ügyet, az, em- az Európai Emberjogi Bíróság úgy döntött, hogy a csehek eh, diszkriminálták a roma gyerekeket etnikai alapon, és korlátozták oktatási jogok, jog, jogaikat. Arra azt rendelt el, hogy a cseh köztársaság kártérítést fizessen ezeknek az embereknek, és általános intézkedéseket fogadjon el e- ennek a fajta diszkriminációnak a megszüntetésére. A cseh köztársaság továbbra sem teljesíti kielégítő módon ezeket a jogi követelményeket, és az integrális, integrált oktatás továbbra is csak elmélet marad a cseh köztársaságban. És míg a kormány tett legalábbis papíron néhány lépést, nem, látjunk, e, nem látjuk ennek semmiféle gyakorlati megvalósítását. A Nemzeti Akcióterv az integrális oktatásra gyakorlatilag leállt, megállt az adminisztratív akadályokon, e, továbbra is etnikai szegregáció történik, az intézkedések nem, elége, nem elegendőek, nagyon kevés e, rendszeres támogatást kapnak a roma gyerekek, hogy, e, siker, siker, hogy sikeresen elvégezzék az mainstream oktatást. nem lehet igazán értékelni, hogy miként foglalkoznak az ő valós igényeivel. Vannak nemzetközi szervezetek, amelyek felismerték ennek sürgősségét, és azonnali változtatást követelnek. ...2011. júniusában az Európai Tanács minisztertanácsa az Európai Bíróság ítéleteit megvalósította, de nem igazán történt semmiféle erőrelépés. Az emberi jogi szervezetek, az, ember, az ENSZ gyermekjogi szervezete mind, mind, mindketten a szegregált oktatás végét, befejezését követelték, és jelentős politikai nyomást gyakoroltak. Beszéljünk most Olaszországról egy olyan kérdésről, amelyben a, tudom, hogy a szakbizottság osztja a, a, um, a aggodalmainkat, a roma táborokról. 2008-ban májusában az olasz kormány egy sürgőségi jogszabályt fog, fogadott el, amelyben megtiltja a romatáborokban táborokban élőknek köztük nem lehetett népszámlálást tartani, és kiutasította azokat, akiknek reguláris jogszab, jogszabályoknak megfelelő státusza volt. Az népszámlálás során a kormány romákra vonatkozó adatbázist hozott létre, azzal a célral, hogy felosztassa ezeket a roma táborokat, a prefektusok soha nem nyújtottak információt a romáknak arról, hogy mi, hogyan tudnak ezekhez az adatokhoz hozzáférni. Nem szolgáltatok adatot arról, hogy milyen mértékben értékel ezeket a célokat. Aggodalmaink ellenére és a bizottság aggodalma ellenére Eh, ez a rendelkezés három évvel később még mindig hatályban van. 2001-ben Hamarbeck biztos eh, jelentést készített, és azt ajánlotta, hogy um, Olaszország vizsgálja felül saját uh, eh, diszkriminá- diszkrimináció ellenes törvényeit, ami a romákra vonatkozik, és ezt támogatjuk. Uh, reméljük, hogy ez az elmozdulás történik majd a romákkal történő bánásmódban Um, Olaszországot azonban a luxemburgi bíróság elé fogjuk citálni, um, különösen az adatvédelmi irányelv alapján, valamint az állampolgársági irányelv alapján. valamint az Európai Bizottság elé is bemutatjuk ezeket a dokumentumokat. Két példát mutattam be a munkánknak, amely, amelyel a emberi jogi karta alapján um, emberek jogait védjük meg, a személyes adatokat védjük meg, a családi jogot védjük. A bizottság eh, hatalmas erővel rendelkezik, hogy a, abban, hogy a karta valósága válhasson. Ezért azt kérjük a szakbizottságtól, hogy három dolgot tegyen meg. A cseh köztársaság esetében azt kérjük a cseh kormánytól, hogy a következőket tegye meg. Először is frissítse a DH eset eh, statisztikát, a, mutassa be, hogy mennyi roma és nem roma gyerek vesz részt az ö, eh, ö, eh, oktatásban, és mit tesz az integrált oktatásért, valamint az erre szánt ö, ö, alapokat miként költi el. Reméljük, hogy megkérdezzük majd az Európai Bizottságot is arról, hogy mit tesz az integrált oktatás érdekében a cseh annak érdekében, hogy a DH eh, ítéletet eh, teljesítsék. Olaszországban remélem, hogy meg egy nyilatkozatot eh, adnak ki, hogy jogszabálysértési eljárást indítanak Olaszország ellen. Három dolgot szeretnénk kérni. Szer, vessenek véget ezeknek a e, adatgyűjtésnek, és végül kötelezzék el magukat az olasz hatóságok, hogy alternatív, nem szegregált e, lakhatási és oktatási programokat e, teremtenek meg a, az, ezen roma csoportok számára. Végül reméljük, hogy a szakbizottság megragadja az alkalmat, és meg és megpróbálja meghatározni azokat a módokat, amelyen a Roma platforma szorosabban együttműködik, hogy különösen foglalkozhasson azokkal a súlyos jogsértésekkel, amelyekkel e, a romák Európában elszenvednek. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen. Kollégák, Gomes asszony, egy kérdést szeretnék föltenni Hastings úrnak. Meghallgattam az előadását. Beszélt arról, hogy mennyire fontos az, hogy az adatfed, adatvédelmet egy nemzeti hatóság is ellenőrizze, és erre utalt a seke ügy is, ugye? De mi történik például az én országom esetében, Portugáliáról van szó, a PNR-ről a kormány és az Egyesült Államok kétoldalú két oldalú megállapodást kötött, megelőzve az Európai Uniós szintű tárgyalásokat, és van egy nemzeti hatóság, amely adatvédelemmel foglalkozik, és ezzel a hatósággal nem konzultáltak a megalapodást megelőzően, de mielőtt formálisan ratifikálná a parlament ezt az egyezmény, egy, egyezményt, egy közleményt ad ki ez a hatóság, és ez a közlemény rámutat az alapjogi karta megsértésére, illetve a nemzeti alkotmány megsértésére. Ez egy portugál eset. Tehát létezik nemzeti hatóság, kiadott közleményt, és vannak olyan képviselők, Carlos Coelho, Rutával, illetve jó magam is, tehát különböző pártokból származó képviselők, figyelmeztetést adtak ki arra vonatkozóan, mi fog történni, mégis bekövetkezett. Mit tehetünk? Az önök hatósága, mint európai hatóság, foganatosíthat a lépéseket a portugál állam ellen? Az Európai Bizottság léphetek el -e, hogy lépjen? Azért említem meg ezt az ügyet, mert fontosnak tartom, bár nem ez az egyetlen Európában. Elnök, köszönöm, Anna. Hastings úr, öné a szó. hogyha ez az egyetlen kérdés, akkor valószínűleg csalódást kell, hogy okozzak, hiszen a megfelelést megpróbálhatjuk megvalósítani, ellenőrizni Európai Uniós szinten, illetve tanácsot is adhatunk e, új politikák kialakítása esetén, és ide, be, ide tartoznak a PNR megállapodások is harmadik országokkal, és örömmel mondhatom, hogy gyakran megfogadják a tanácsainkat, és az parlament jelen szakbizottsága is kiaknázza ezeket a lehetőségeket, a tanács is jó irányba halad, ami pedig konkrétan a TFTP-t, illetve a PNR megállapodásokat illeti, vannak gondok ezeken a területeken. Jó pár esetben megpróbáltunk fellépni, az, e- az Európai Bírósághoz vittük az ügyet, és az ő véleményüket is figyelembe vették, különösen a német ügyre gondolok, de mi történik az, hogy mi történik nemzeti szinten, nemzeti parlamentek szintjén meghaladja a mi hatáskörünket. Elméletileg a, szab, a bizottság szabálysértési eljárást indíthat egy-egy tagállam ellen, hogyha ez egy olyan megállapodás, amelyet a tanács készített elő, és a Nemzeti Parlament elé került ratifikálás céljából. Ugye ez volt a korábbi gyakorlat. Lehet, hogy ezt a problémát mm, sikerült megoldani Lisszabon után, de ennél többet ugye nem mondhatok. Együttműködtünk a nemzeti hatóságokkal, a portugálokkal is, és feladatomnak tekintem az, hogy a következetességet próbáljam megvalósítani, ahol csak lehet. Hogyha ez nem így volt, akkor ezt fontos tudnunk, de teljes magyarázattal sajnos nem szolgálhatok. Gomes asszony, mikrofon nélkül. Ah. It was on data, it was not on PNR, it was on data transfer. Bocsánat, nem PNR-ről volt szó, hanem adat átadásról javítja Gomes asszony. Válasz Hastings úr részéről lehet, hogy akkor ez egy kétoldalú megállapodás volt Portugália és egy harmadik ország, mondjuk az USA között, hiszen az USA eléggé aktívan lépett föl a kétoldalú megállapodások tető aláhozása területén. Ennyit mondhatok erről. Elnök, köszönöm szépen Hastings úr, és most pedig a jelentéstevőnknek, Benyova asszonynak adom meg a szót hogy zárja le a ma délutáni ülésünket. Köszönöm szépen, Kinga, és anyanyelvemen szeretném a záró szavakat elmondani. Wait. Thank you very much for understanding. Mm, chcem sa poďakovať všetkým panelistom vo všetkých troch paneloch za dnešné... Köszönettel tartozom az előadóinknak, mindegyik szekció résztvevőinek, több mint tíz oldalnyi jegyzetet készítettem, tehát hogyha most mindent összegezni kellene, akkor valószínűleg még egy órára lenne szükségem. Ehelyett négy fő témát szeretnék megemlíteni, amelyek előkerültek mindegyik előadásban. Talán először arra utalnék, amire a Anna Gomes utalt, hogy mi történik a tagállamokban, arra kell odafigyelnünk, és csak utána bíráskodhatunk az Európai Unió határain kívüli események kapcsán. Ami pedig az érdekes gondolatokat, javaslatokat illeti, nagyon sok ezek közül, nagyon sokat ezek közül gyakorlatban megpróbálunk megvalósítani. Az utolsó panelben a roma kisebbség kérdése merült föl. Egy olyan országból származom, ahol elég nagy számban élnek romák, tehát tudom, hogy milyen problémákkal kell megküzdeniük, és tudom azt is, hogy ezek a problémák nem csak a kisebbséget érintik, hanem a többségi lakosságot is. Egy-két szót szólnék pozitív hangvételben is, ami az Európai Parlamentet illeti, második mandátumomat töltöm képviselőként, és az elmúlt hat hónapban a bizottság leggyakrabban a roma kérdése kap, ügyel kapcsolatban kap kérdést. Minden eszközt megragadtunk annak érdekében, hogy rávegyük a bizottságot, hogy tegyen lépéseket, és végre vegye komolyan ezt a kérdést. Illetve döntéseket hozzon, amelyek relevánsak, nem csak üres szavak, nem csak formális döntések, hanem kézzelfogható eredményt hoznak az illetékes országokban, hiszen ezekben az országokban nagyon hasonló gondokkal kell megküzdeni, legyenek ezek új tagállamok, nevezzük őket új tagállamoknak, bár ugye ez eléggé problematikus, inkább Közép-Európa országairól van itt szó, Ennyit akartam mondani az Európai Parlamentről. Ami pedig a bizottságot illeti, igen, van egy új eh, pozíció, van egy eh, cselekvési terv, és sajnos bár Reding biztos asszony képviselője már elhagyta az üléstermet, mégis elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon sok lépést tettek, de ezek azonban formálisak, és a nemzeti hati, a hatóságokkal való együttműködés hiányosságokat mutat, gondolok itt a regionális hatóságokra, önkormányzatokra is. Nagyon sok példát mondhatunk, nagyon sok jó példát, azonban ezeket hatékonyabban kell a gyakorlatban megvalósítani. Hogyha nem használjuk ki hatékonyabban a rendelkezésre álló pénzforrásokat, akkor biztos vagyok benne, hogy a roma ügyben ugyanazt a kérdést kell majd feltennünk újra és újra, és a bizottság újabb és újabb akcióterveket fog majd hozni, de végül a roma közösség helyzete csak romlani fog. A saját személyes tapasztalatomból szólva nem igazán látom a roma kérdés megoldását, illetve nem gondolom, hogy ez adja meg a kulcsot. Szerintem a roma szegénységgel kellene foglalkozni, és a mély szegénységtől kellene megszabadulni, hiszen mély szegénységet látunk azon országok köreiben, akik 2004-ben és különösen 2007-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz. Tehát, hogyha a jelentésbe be tudnánk venni olyan javaslatokat, amelyek esetleg segítséget nyújtanának a mély szegénység kezelésében, akkor bizonyára ez nagyon pozitív hatással lenne a roma kérdése is. És most talán egy-két szóban utalnék még más felvetésekre is bizonyára követték a szakbizottságunk, illetve az Európai Parlament munkáját, és bizonyára tisztában vannak azzal is, hogy két nagyon nehéz egyezménnyel foglalkozunk. Az egyik a PNR, illetve a terroristák finanszírozásának földerítése. A PNR megállapodás Ausztráliával nem volt ellentmondásos, most azonban az Egyesült Államokkal megkötendő egyezmény igencsak ellentmondásos. A civil társadalomat is érintik, illetve más aspektusokra is kihatnak. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a plenárison a vita során újból és újból elhangzott, hogy a legnagyobb feladatunk az, hogy az alapjogot érvényesítsük, megvédjük, illetve az állampolgárok személyes adatait megvédjük. És itt őszintén ki kell mondjam, hogy az Egyesült Államokkal kötendő egyezmény bonyolult, azért, mert az alapvető jogok védelme, ahogyan ezt az Egyesült Államokban látják, nincs összhangban a terrorizmus elleni harccal. Természetesen mi is minden észszerűen gondolkodó szeretne harcolni a terrorizmus ellen, de másik oldalról ott van egy európai nézőpont, és az adatvédelem kérdése. Biztos vagyok tehát abban, hogy nagyon nehéz tárgyalásokra kell számítanunk. És végül, utolsó megjegyzésem, talán egy kicsit általánosabb hangot megütve, ahogyan önök is látják, azért ültünk ma össze, hogy szélesebb aspektusból megvizsgáljuk nem csak a kartát, hanem, hanem megnézzük azt is, hogy hogyan készíthetjük elő az éves jelentést. Már jó ideje beszélünk arról, hogy hogyan is alakítsuk ki ezt a jelentést, hogy esetleg egyes tagállamokat kellene megáll, megemlítenünk, vagy pedig egy sokkal összetettebb megközelítést kellene alkalmaznunk, és általánosságban beszélnünk az adatvédelem, az alapvető jogok védelméről. Eddig még nem sikerült megállapodnunk ebben a témában, de bizonyára a szakbizottsági kollégák valamilyen megoldást találnak majd, hiteles megoldást, nem csak a civil szervezetek számára elfogadható megoldást, hanem az állampolgárok számára is kedvezőt. Számukra ez a jelentés olyan anyag kell, hogy legyen, amelyből kiderül, hogy a Libe Bizottság egy olyan bizottság, amelyben bízhatnak, és amely megvédi az alapvető jogaikat. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy hiszek abban, hogy minél hamarabb sikerül elkészíteni ezt a jelentést, és rendelkezésükre bocsátani. Nagy öröm lenne számunkra, hogyha a javaslataikkal hozzájárulnának ehhez. Mint a civil társadalom képviselőit, arra kérem önöket, hogy vegyék figyelembe azt, ami elhangzott itt a mai napon, és megtaláljuk közösen a jövőbe vezető utat, ne olyan dolgot keressünk, amely megoszt bennünket, hanem inkább a közös nevezőt és a kompromisszumot. Köszönöm. To... Köszönöm szépen, Monika. And to work together. Már nagyon várjuk a jelentést, és reméljük, hogy a jövőben is még együttműködhetünk. Minden szakértőnek, előadónak, vendégnek megköszönöm a munkát. Alapvetően minden részvevőnek köszönetet mondok. Itt a mai délutáni meghallgatás után megköszönöm a hallgatóságnak is, a titkárságnak is, hogy megrendezték ezt, illetve a fordítóknak, mondja az elnök. Most pedig berekeztem az ülést, és mindenkinek minden jót kívánok!